ahol csak a tagállamok szerepeltek. Persze egyszerű volt a munka akkoriban. Ám az, hogy nemzeti parlamenti képviselő elnökli a második ülésünket, nagyon fontos jelzés önmagában. Azt jelenti, hogy ezen a területen, ahol nagyon továbbra is nagyon erőteljes tagállami felelősségek érvényesülnek, ám ugyanakkor közösségi, uniós illetékesség is kialakult, alapvető fontosságú ebben az új felállásban, hogy megtanuljunk egymással dolgozni, nemzeti parlamentek, meg európai parlamentként, ha tényleg gyakorolni akarjuk a felügyeleti jogainkat az egyes ügynökségek felett, meg az egyes szakpolitikák alakítása felett, melyeket közösen a tagállami kormányok, tagállami parlamentek, az Európai Bizottság, az Európai Tanács és a parlament közös felelősséget bírnak e felett. Fontos, hogy ezt belássuk. Ma két panel tartunk. Az első, amelyel most kezdjük, az Európai Unió határainak védelméről szól, és az Európai Szolidaritás és Schengeni Együttműködés erősítéséről, valamint a Frontex szerepéről. Erről kollégám fog beszámolni, valahonnan ül, akinek megadom majd mindjárt a szót. Majd 10.30-kor a záró szekciónkat kezdjük el, mely annak a témának szentelünk, hogy a nemzeti parlamentek és az európai parlamentek hogyan tudják erősíteni uh, együttműködésüket és a ügynökségek feletti felügyeleti jogú gyakorlását. Erre vonatkozott néhány megjegyzésem egy perccel ezelőtt ehhez a témához. Három előadónk van, Leitinen úr, aki a Frontexről beszél majd, Buszutil úr, aki azt hiszem elakadt a forgalomban, de bizonyal befut mindjárt, a jelentéstevő a Frontex témájában a Libeszak Bizottság részéről, és Szonoglu úr, aki itt tud valóban az imént, asszony, bocsánat, aki itt van, a balomon, Szonoglu asszony, aki a görög ö, parlament vonatkozó szakbizottságának ö, tagja. Tehát két két nemzeti parlament és egy európai parlamenti képviselő jelezte, hogy hozzá szeretne szólni, és reméljük, hogy 1030 kor időben tudjuk zárni ezt a panelt. A nemzeti és európai parlamenti képviselők részéről tett megjegyzéseket kérem tényleg két perces időben tegyék meg, különben mások idejét fogyasztjuk. Most pedig Light urat kérem, aki egy PowerPoint prezentációt fog tartani, amely megjelenik majd a valamelyik képernyőn, és amelyen követik majd mondandóját. Lájtenen úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt mindenkinek. Megtiszteltetés, hogy ismét meghívtak az Európai Parlament és az Parlamentek nagyon fontos témában szervezett közös megbeszélésére. A következő tíz perc során kifejteném a határőrizet hatáskörét, szerepét európai szempontból, és aztán kiemelnék néhány olyan aktuális ügyet, mely a Frontexhez és általában az európai határőrizethez kapcsolódik. Első üzenetem az, hogy nézzük meg a fő alapcélokat. Két rétűek ezek. Egyrészt részt veszünk a migráció kezelésében, másrészt részt veszünk a bűnüldözésben, a súlyos szervezett bűncselekmények elleni fellépésben a határok mentén. Az alapcél az, hogy biztosítsuk, hogy a határ mentén mindent a szabályoknak megfelelően minden itt történik. A másik cél azonban az, hogy garantáljuk a legitim határforgalom zöggenőmentes lebonyolítását. Ezen túl persze a filozófia és az alapmódszertan arab-európai, tehát vannak európai szakpolitikák, európai jogszabályok a őrizetről, európai érdekeket és elveket kell megvédenünk. A szabad mozgás elvei a legfontosabbak, az alapjogok pedig egyre erőteljesebben a homloktérbe kerülnek nem csak figyelembe kell venni ezeket, hanem érvényesíteni is kell ezeket. Ez tehát az a jogi és célkörnyezet, amelyben kifejtjük tevékenységünket. Kérem a következő diát. A másik struktúra, amelyet szeretnék bemutatni, a 2006-os integrált határbiztonsági stratégia. Ennek öt alapeleme van, az első a gyakorlati végrehajtáshoz tartozik, még az ötödik a jogalkotók asztalára tartozó téma. Határ ellenőrzés, határ megfigyelés tartozik e körbe. Minden intézkedést magába foglal ez, amely a súlyos bűncselekmények felfedését és azok nyomozását illeti a határ területén a harmadik elem a tevékenységeink földrajzi kiterjedtsége. Tehát nem csak a határ mentén, hanem a határ előtt, a határ átlépésekor és a határ mögött is aktívak kell legyünk. A negyedik elem, amint látják, az ügynökségek közötti együttműködés. Itt nagyon sok javítanó valam. Az egyes rendvédelmi szervek munkáját összehangolni, egyes a, a határon működő hatóságok tevékenységét helyi, regionális, tagállami és európai szinten összeegyeztetni. Itt van sok tennivaló. Ötödik ter- terület pedig a szakpolitika és a jogalkotók témája az, hogy biztosítsuk, hogy az a politikai és jogi szabálykeret, amelyben kifejtjük a tevékenységünket, megfelelő és elégséges ahhoz, hogy a céljainkat elérhessük. Hadd szóljak most a Frontex konkrét szerepéről. Nem fogom felolvasni a, a, a feladatrendszerünket, hanem leírnám a szerepeinket. Alapvetően ez abban áll, hogy a tagállamok felelősek az Európai Unió külső határainak őrizetéért. Ez a Lisszaboni szerződésben is ö, kiemelten ott áll, és a Stockholmi program tól a belső biztonsági át mindenhol érvényesül ez a feladat megosztás, amely nem, nem lehet megkérdőjelezni. Tehát a Frontex nem hoz döntéseket a tagállam helyett. Mindig a tagállam kell, hogy döntést hozzon, belépést biztosítva, és minden más kérdésben. Tehát a szerepünk nem ez, hanem az, hogy a tagállam teljesítményéhez hozzáadott értéket hozzunk. Ez a feladatunk, és ehhez egy nagyon sajátságos portfólióval rendelkezünk. Európai ügynökségként működünk, azért hoztak létre, hogy az európai vetületet, aspektust jelenítsük meg. Európai határőrzeti kultúrát létrehozva. Hogy ez mi is? Ez eh, egy az a, módszertan, amely révén az európaiak szeretnék, vagy akarják, hogy a külső határaikat őrizzék. Az egyik alapérték ezen belül az, hogy teljes mértékben tiszteletben tartjuk és erősítjük az alapjogokat. További jogharmonizációra is interoperabilitásra törekszünk, mert csak ha együtt tudunk működni, harmonizált, standardizált modus operandikkal, összehangolt képzési rendszerekkel a tagállamok ügynökségei és szervei között akkor tudunk hatékonyak lenni. A Frontex célja voltak éppen az tehát, hogy a tagállamok teljesítményét erősítsük. Ehhez, mint mondottam, csak eszközrendszerrel bírunk. Van olyan eszközünk is, amelyek révén a tagállamok tudatosságát tudjuk erősíteni. Van egy átfogó elemzési kapacitás hálózatunk, a tagállamok ezáltal sokkal jobban értékelhetik a helyzeteket, illetve jobban tudják előrelátni a jövőt, mint korábban tették. Ez egy nyilvánvaló hozzáadott érték, ami egy sikerre biztosít a Frontex. Aztán vannak közös műveleteink és pilot projektjeink, eztán a legláthatóbb része a Frontex működésének például a görög-török szárazföldi határon, a Kanári-szigeteknél, a keleti határokon, reptéreken és a visszafordítási, visszatérítési akciók során jelenik meg ez a közös műveleti gyakorlat. Ez egy látható része a tevékenységünknek. Ám a közös műveletek célja nem az, hogy kiváltsa a, a tagállami eljárásokat, hanem hogy erősítse a kapacitását a tagállamnak. Minden műveletnél a cél az, hogy a fogadó tagállam kapacitását erősítsük, képességét a határőrizetre. Egy plusz elem a portfóliónkban a képzés, kutatás és fejlesztés. Itt már most sikerült létrehozni egy európai szintű tantervet, melyet minden tagállam határőrizeti képzése érvényesít. Alapszinten is most dolgozunk a középszintű tanterven, és a felsőfokú képzés tanterve is készül. Ezzel a határőrizet európai közösségi jellege erősödik majd a képzés révén. Hadd szóljak most a Frontex képességéről, szakértőkről. 300, 300 fős szakértői csapatunk van. Ez a fő forrásunk a fő erőnk, ez a szakértői gárda. Elemzési kapacitással bírunk, bírunk olyan módszertannal, mert évén szisztematikusan alkalmazhatjuk, a főleg a tagállamokba befutó információk, de más információk közös kockázat elemzési értékelésére. Ez egy modell alapján történik, tehát, mint mondtam, az információt aztán visszaadjuk vissza a tagállamoknak vannak válaszadó készségeink is, van egy olyan szakértői csapatunk, melyet Európai Határőrzéte csapatnak, tímnek nevezünk, és a tagállamok műszaki eszközeit, hajóit, helikoptereit, repülőgépeit, szállítójárműveit is mozgósítani tudjuk, és saját eszközöket is be tudunk szerezni. Ez megvannak a pénzügyi forrásaink. Az, hogy ezt miként, hogyan tesszük, azt mindig annak fényében döntjük el, hogy milyen hozzáadott értéket tudunk adni a tagállam műveletének. És van aztán egy költségvetésünk, melynek célja, hogy a, a, a közös műveletekben való részvételt finanszírozzuk, amelyeket mi koordinálunk. Ez is egy, egy komoly forrásunk. Néhány szót a jövőről, ha megengednek. Már említettem, azt a módosított szabályt, szabályozásunkat, amely a közeljövőben lép majd be. Ennek megfelelően a stratégiánkat is módosítani kell. A szabályozás tehát a kiinduló pont. A még egy nagyon fontos stratégiai faktor, tényező, az a program, amelyet jelenleg a bizottság irányít, ez az Euroszúr, az Európai Megfigyelési Rendszer, amely alap eszköze lesz az információ cserének a tagállamok, illetve a Frontex között a határőrizet tekintetében. És persze el kell fogadjuk azt a tényt is, amely a pénzügyi perspektíva vitájából adódik. Nyilvánvaló, hogy a pénzügyi tényeknek megfelelően kell működnünk, azaz a prioritásokat erőteljesebben kell figyelemmel kísérni, jobb teljesítményindikátorrendszert kell bevezetnünk a teljesítmény mérésére, és azt kell mindig keressük, hol tudunk leginkább hozzájárulni az európai állampolgárok és a tagállam biztonsága növeléséhez. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen a második hozzászólónk, Simon Busuttil úr, aki, mint a bevezetőben kifejtettem, jelentéstevője volt az új Frontex szabályozásról szóló Európai Parlament jelentésnek, őt illeti most a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést kérek azért, mert késve érezt, érkeztem ma reggel, a forgalom volt az oka. Az Európai Parlamentnek vagyok a tagja, és ilyen minőségemben a téma kapcsán egy fontos kérdéssel kell foglalkoznom, ez pedig a demokratikus elszámoltathatóság kérdése a Frontex esetében. A kiinduló pontom a következő. Az elmúlt években két típusú panasszal találkoztunk. Először is vannak olyanok, általában ezek olyan országból érkeznek, ahol nagyok a migrációs hullámok, tehát ezek az emberek úgy érzik, hogy nem elég hatékony a Frontex. Másrészt azonban vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy az emberi jogokat sérti a Frontex, vagy legalábbis szemet huny akkor, amikor emberi, emberi jogsértések történnek. Nos, mindkét aggály nagyon is súlyos, és mindenképpen foglalkozni kell velük. Azt gondolom, hogy a két féle kritika mindenképpen központban volt akkor, amikor az Európai Parlament a felülvizsgált rendeletet elfogadta, az, az ügynökség új mandátumát. A válaszunk ezekre az aggályokra természetesen az volt, hogy egyrészt meg kell változtatni a szabályozást, a rendeletet, láthatóbbá kell tenni a Frontexet, hatékonyabbá kell tenni ezt az ügynökséget, de ezen kívül meg kell erősíteni az elszámoltathatóságot is. És hogyha megengedik, akkor szeretném megemlíteni azt, hogy hogyan reméljük a demokratikus ellenőrzés növelni a Frontex esetében. Úgy érezzük, hogy ezzel mindkét agályra választ adhatunk. Tehát a hatékonyság kritikájára, illetve másrészt arra a kritikára, ami az emberi jogokat érinti. Tehát, ami a demokratikus felülvizsgálatot, ellenőrzést illeti, az Európai Parlament a módosító javaslatai segítségével jó pár változtatást kíván eszközölni, és ezeket fogom felsorolni, hiszen ezek a demokratikus elszámoltathatóságot javíthatják. Például a jogszabályban van egy olyan kitétel, amely kimondja, hogy a határ ellenőrök száma, a, amelyet a tagállamok bevonnak a határellenőrzési munkába, közé kell tenni, info, tehát közé kell tenni, nyilvánossá kell tenni, és ezt most jogilag előírja az Európai Parlament. Ugyanez vonatkozik a technikai berendezésekre, amelyeket a tagállamok nyújtanak, szolgáltatnak a Frontexnek. Önök is jól tudják, hogy az ügynökség nehézségekkel küzdött a misszióiban, a küldetései során, hiszen amikor a tagállamokhoz fordul azért, hogy emberi erőforrást kérjen, például határellenőröket, vagy eszközöket, helikoptereket, repülőket, hajókat, és így tovább, a tagállamok ezeket nem tudják nyújtani, természetesen ígéretet tesznek, de amikor tettekre kerül a sor, akkor ezeket nem tudják megvalósítani. Ezért szeretnénk, hogy jobb eredményeket tudjanak fölmutatni a tagállamok, és ezért egy olyan kitétel van a szabályozásban, hogy kötelezővé tesszük a tagállamok számára, hogy rendszeresen közzé tegyék azt, hogy mit nyújtanak a Frontexnek. Mm, másik módja annak, hogy a demokratikus ellenőrzést növeljük, az, hogy mindegyik megállapodásában, tehát mindegyik más ügynökséggel kötött megállapodásban, legyen ez akár menekültügyi ügynökség, vagy emberi jogi ügynökség, vagy esetleg az Europol akár, tehát mindezeket a megállapodásokat ö, ismertetniük kell az Európai Parlamenttel. Így az Európai Parlament felül tudja vizsgálni, jobb, jobban felül tudja vizsgálni, hogy milyen tevékenységet folytat az ügynökség. Ugyanígy legalább ennyire fontos az, hogy az ügynökség számára kötelező lesz az, hogy információt nyújtson az Európai Parlamentnek a harmadik országokkal kötött megállapodásokról, ez is egy nagyon fontos aggály. Melyik országokkal működik együtt a Frontex, a melyen harmadik országokkal, illetve melyik országokkal képes tető alá hozni megállapodásokat. Melyek azok az országok, ahol megfelelően kezelik az emberi jogokat, és így tovább. Ezen kívül az ügynökség számára kötelező lesz az, hogy tájékoztassa az Európai Parlamentet arról, hogy a harmadik országokban milyen tisztviselőket, kapcsolattartó tisztviselőket küld. Most egy percre kitérnék az emberi jogok aspektusára. Ahogyan a bevezetőmben is elmondtam, az egyik legnagyobb panasz az ügynökséggel szemben az az, hogy a migráció területén sérülnek az emberi jogok. Ez azt jelenti, hogy például hagyjuk azt, hogy az emberek életüket veszik a, vesz, veszítsék a tengerben. Hát most ez ugye nagyon súlyos kritika, és el kell mondanom, hogy nem osztom teljes mértékben ezeket az aggályokat, mert véleményem szerint az Európai Unió célkitűzéseiben rejlik az, hogy az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Azonban megjelentek ezek az aggályok, megjelentek ezek a megítélések, és ezért úgy éreztük, hogy mindenképpen foglalkozni kell ezekkel. A következőképpen jártunk el. Egy mechanizmust hoztunk létre, amely nyomonkövetési monitoring mechanizmus, és megvizsgálja az ügynökség tevékenységét minden szempontból az emberi jogokat vizsgálja. Tehát egy emberi jogi tisztviselő kinevezünk az ügynökségen belül, aki függetlenül fog eljárni, és lesz egy olyan konzultatív fórum, amely emberi jogi szervezetekkel, illetve nemzetközi szervezetekkel, mint például a menekültügyi ö, főbiztosság együtt fog működni. Tehát egy közös munkáról lesz szó, és a közös munka keretében az emberi jogi kérdéseket megvizsgálják. Amennyiben az ügynökség, illetve amennyiben bármilyen emberi jogsértésre fény derül az ügynökség küldetései során, akkor most első alkalommal lehetőség nyílik arra, hogy felfüggesszék az ügynökség küldetését, vagy akár lezárják ezt. És azt hiszem, hogy ez nagyjából megfelel az emberi jogi aggályoknak, ezek jogos aggályok esetleg, de azt hiszem, hogy egy valós, nagyon hatékony nyomonkövetési mechanizmusra volt szükség a jogszabályban. Vannak még más formái is annak, ahogyan a felülvizsgálatot növeltük. Tehát például a személyes adatok felhasználása esetében a küldetései során, bár kivel is dolga legyen az ügynökségnek, a, ezekhez az emberekhez tartozó személyes adatokkal kapcsolatban nagyon szigorú adatvédelmi feltételeket kell teljesíteni az ügynökségnek. A jogszabályba bevettünk egy kitételt az EDPS, tehát az adatvédelmi biztos való konzultáció eredményeképpen, és az ügynökségnek is együtt kell működnie az adatvédelmi biztossal, amikor személyes adatok feldolgozásáról van szó. Tehát ebben a formában próbáltuk biztosítani azt, hogy adatvédelmi szempontból az ügynökség tevékenységei, küldetései nem vetnek föl semmilyen aggályt. Yeah. Uh... Insofar as return operations is concerned, I'll make this last point and stop ami a visszatérítési kérdéseket illeti, és ez lesz az utolsó megjegyzésem, nagyon sokan aggályukat fejezték ki emiatt. Mi történik akkor, amikor valakit visszaküldenek származási országába? Van-e bármilyen nyomonkövetés arra vonatkozóan, hogy mi történik ezekkel az emberekkel? Van-e emberi jogi felügyelet megnézik-e, hogy milyen sors vár azokra az emberekre, akiket visszaküldenek származási országukba. Most van egy új kitétel a jogszabályban, amely kimondja, hogy éves szinten az Európai Bizottság és most ugye nem az ügynökségről van szó, hanem az Európai Bizottságról. Az Európai Bizottság tehát évente jelentést készít az Európai Parlament számára arról, hogy hogyan folytatódtak le az ilyen visszaküldések, visszatérítések a küldetés kezdetétől a végéig. Az ügynökség most első alkalommal saját maga szervezheti meg a visszatérítési, visszaküldési missziókat, de az Európai Bizottság ezt nyomon követi, és nekünk beszámol arról, hogy az emberi jogokat mennyiben tartották tiszteletben ezen küldetések során. És aztán természetesen az igazgatót rendszeresen meghívhatjuk az Európai Parlamentbe, és ezt így is, így is járunk el. Nagyon örülünk annak, hogy mindig készen áll arra, hogy eljöjjön hozzánk, és válaszoljon az Európai Parlament kérdéseire. És végül még egy kérdés, a költségvetés. Sok mindenről beszéltem, de ugye, hogyha nincsenek pénzügyi források, akkor nem lehet hatékony egy ügynökség. Ezért úgy érzem, hogy az Európai Parlament az elmúlt hét esztendőben szövetségese volt az ügynökségnek, hiszen a pénzügyi forrásokat próbálta biztosítani. A költségvetési hatóságként az Európai Parlament mindig minden tőle tehetőt megtett azért, hogy növekedjen az operatív költségvetése az ügynökségnek, és így lehetővé tegye, hogy az ügynökség elvégezze küldetéseit. Nos, remélem, hogy ezzel némi panorámát sikerült adnom, arra vonatkozóan, hogy miért kell a demokratikus ellenőrzést, felügyeletet növelni az ügynökség kapcsán, illetve hogy hogyan próbáltuk ezt megvalósítani. Természetesen most a labda átkerült az ügynökség térfelére, hiszen nem sokára életbe lép ez a szabályozás, és meg kell valósítani majd a terepen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez az áttekintés, és most hallgassuk meg a harmadik előadót, Vasiliki Conologlu asszonyt, aki a görög parlament közigazgatással, közrendel és igazságszolgáltatással foglalkozó állandó bizottságának tagja. Ebből a szempontból fogja az előadását megtartani. Nem titok, hogy ez egy olyan ország, amely nagyon sokat szenvedett már az eddigiekben is attól, hogy egyre több illegális bevándorló próbál a határain bejutni az Európai Unióba. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Különleges lehetőség mai napon az, hogy itt a görög parlamentet képviselhetem, és nagyon fontos nap ez, az országom számára Görögország, mint más déli országok, dél-európai országok komoly illegális bevándorlási hullámokkal találkozik a szárazföldi és tengeri határain is. Éppen ezért különösen érzékenyek vagyunk, kiszolgáltatottak vagyunk ebben a tekintetben, hiszen mi állunk földrajzilag legközelebb a forrásországokhoz. Tavaly 132 ezer illegális bevándorlót tartóztatunk fel a határon. Idén már 43.859 eh, eh, személyt tartóztattunk le, 31%-kal bővült ez a tavalyi évhez képest. En, ez mindenképpen eh, olyan adat, amelyel valamit tennünk kell, Észak-Afrikából érkeznek a legnagyobb bevándorlási hullámok, és Görögországot tranzitországnak használják, Észak-Európa felé veszik az irányt. A bevándorlás egy olyan probléma, amelynek sokféle szempontját kell figyelembe venni, például a humanitárius szempontot, több ezer emberről beszélünk, és figyelembe kell vennünk ezeknek az embereknek a szenvedéseit, a sorsát, hiszen ők egy jobb életet szeretnének, és ez a görög társadalomra óriási terhet ró ilyen nehéz helyzetben ráadásul. Az illegális bevándorlás közvetlenül kapcsolódik a biztonsági szempontokhoz, a társadalmi rendhez és a társadalmi kohézióhoz, ezekkel kapcsolatosan vet fel problémákat. Aztán költségekkel is jár, például a menedékkérelmek elbírálása. A menedékkérelmek témája olyasmi, amelyek kapcsolatban sokat bírálnak minket. Én a következőket mondanám el. Nyilván jogosak a bírálatok, de csak akkor volnának megalapozottak, hogyha minden ország számára ugyan olyan terhet jelentene a bevándorlás, de ez nem így van. Görögországnak több ezer menedék kérelmet kell elbírálnia, amelyeknek a többsége nem megalapozott, és nagyon sok időt igényel ez és erőforrást, Óriási nyomás ez a mi országunkon. A hatékonyság érdekében egy cselekvési tervet is kidolgoztunk. Minden intézkedés, ami a menedék jogi eljárásokat módosítja, illetve az én intézkedéseket nem tudjuk mi önmagunkban felvállalni, ha ugyanakkor nem hoznak létre egy olyan szakpolitikát, amely európai szintű, a bevándorlásra és a menedékjogra nézve. Ezt gazdasági, földrajzi és demográfiai adatokra kell alapozni ezt a szakpolitikát. A kizárólagos kompetenciája annak az államnak, amelyhez érkeznek a bevándorlók, ez olyasmi, amiről el kell gondolkodnunk helyese így, hiszen óriási terhet ró ez az egyes tagállamokra, és ez a teher tagállamonként nagyon változó. A külső határon elhelyezkedő államoknak úgy kell viselkedniük, mint hogyha maguk lennének az Európai Unió, tehát mi védelmezzük a határokat, és úgy véljük, hogy ez igazságtalan feladatmegosztás. Azt is nagyon érdekes megvizsgálni, hogy mi a gyökere a demokráciának. És ez vonatkozik az európai intézmények mindegyikére. A bevándorlás jelensége olyasmi, amit már az ókori görög tragédiákban is megismerhettünk. Kedves kollégák, Szeretnék egy kis kitekintést tenni a görög határokon folyó munkára, és ez jól fogja illusztrálni, hogy a külső határon jelentkező bevándorlási hullámok nem csak nemzeti problémát, hanem európai szintű problémát jelentenek, és ilyen szinten kell ezekkel megküzdeni. A Frontex munkája, az az erőfeszítés, amelyet a görög hatóságokkal közösen kifejtenek, alapvető jelentőségű, hiszen az a feladatunk, hogy az Európai Unió külső határainak védelmét megerősítsük, ez a Schengeni térség feladata is, és a különböző joghézagokat el kell hárítanunk. És ez a célkitűzés olyasmi, amire egyre több erőforrás kell fordítanunk. Ez segíti egyébként a Frontex is. Van egy Poseidon nevű projektünk 2006 óta, a török határon, a, föld, a szárazföldi és a tengeri határon is működik ez a projekt, és már most megvannak az eredményei. Vannak egyéb eh, kísérleti programjaink is, amelyeknek a célja hogy a művelet minél hatékonyabb legyen a földre, földközi tengeri térség délkeleti térségében. Szeretnénk, hogyha ez e, a projekt állandó erőfeszítésé válna, megakadályozva az illegális bevándorlók e, érkezését, és azonnal vissza lehessen őket fordítani. a harmadik országok állampolgárainak szerepére is rá szeretnék mutatni. Egyrészt illegális bevándorlókról beszélünk, de bizonyos okok miatt nem lehet mindig visszaküldeni őket a származási országba. A kétoldalú visszafogadási egyezmények nagyon lényegesek, a visszafogadási egyezmények alkalmazását figyelembe kell venni a harmadik országokkal fenntartott kapcsolat alakításában. Az Európai Unió valódi nyomást tud gyakorolni a harmadik országokra, ösztönözve őket, hogy együttműködjenek ezekben a kérdésekben. Törökország esetében például különleges helyzettel nézünk szembe, mert eh, ezek azok a határok, ahol elsősorban az illegális be vándorlók érkeznek az Európai Unió területére, de azért itt is volt már előrelépés. Például egy megállapodást írtunk alá Törökországgal, egy visszafogadási egyezményt, és ez nagyon lényeges. És aztán beszélhetünk Pakisztánról, Algériáról, Marokkóról, fel kell gyorsítani ezeket a tárgyalásokat, és hasonló kezdeményezéseket kell indítani más országokkal összefüggésben is, például az észak-afrikai országokról beszélek, Egyiptomról, vagy éppen Afganisztánról és Irakról. Ami ennek a szervnek az ellenőrzését illeti, figyelembe véve, hogy a demokratikus ellenőrzésről beszélünk, vagy felügyeletről, volna ezzel kapcsolatosan is egy észrevételem. Fontosabb szerepet kell adni a Frontexnek, és az Europolhoz hasonló státuszt kell élveznie, ez alapvető jelentőségű. Az Európai Unióban a demokrácia érvényesüléséhez szükséges ez. A Frontexnek európai szintre kell emelkednie az Europollal való együttműködésében elsősorban, illetve a küldetésében, a hatásköreiben, Ezek kapcsolódnak az emberi jogok érvényesüléséhez, és éppen ezért demokratikus ellenőrzés alá kell ezeket vonni. Nagyon lényeges, hogy parlamenti felügyelet alá kerüljön a Frontex, ugyanúgy, mint más hasonló szervek. Amikor a bővülésről beszélünk, bővítésről beszélünk, de nem csak szélességében kell bővíteni az uniót, hanem mélységében is megerősíteni. Görögország képviseli az Európai Unió demokráciájának gyökereit, és a nemzeti parlamenteknek autonóm mozgásteret, döntési mozgásteret kell biztosítani, ami demokratikus szempontból legitimitást ad nekik. A Frontexnek is demokratikus legitimálásra van szüksége, el kell azon is gondolkodni, hogy elégséges-e az eddig elért haladás, az eurozóna, az euró, az európai építkezésnek alapköveit jelentik, és a legfontosabb vívmányait, és most pontosan ezeket kérdőjelezzük meg. Az a párbeszéd, ami megindult különböző eszközökkel kapcsolatosan, ellenőrzési eszközökkel kapcsolatosan, már ami a külső határokat illeti, ezeket gyakran módosítani akarják, és ez a Schengeni térség szerkezetét is módosítaná, nem szabad visszalépni. És ezek sokszor visszalépést jelentenének, a szolidaritási elvet is érvényesíteni kell, és a tagállamok között meg kell osztani a terheket. Ez egyébként a Lisszaboni szerződéshez is kapcsolódik, és a Lisszaboni szerződés is tartalmaz ilyen kitételeket, már több mint két év eltelt a Lisszaboni szerződés életbelépése óta, és hogyha ezt nem megfelelően alkalmazzuk, akkor az Európai Unió és állampolgárai érdekei is sérülnek. El kell döntenünk, hogy több vagy kevesebb Európát akarunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az európai állampolgárok érdekén gondolkodni. Már nagyon sokat szenvedtek, és nem szeretnének még többet veszíteni. Köszönöm. Nem hiszem, hogy bárki kétségbe vonná a probléma súlyosságát, melyet, melyet Görögország szembe kellett és kell nézzen. Fontos, hogy emlékeztető volt ez. Többen jelentkeztek, 40 14 percünk van, remélem, hogy két percet tartja mindenki a két percet. Először Thomas Gulik, a Cseh Parlament felsőházának tagja kap szót. Rád bych vás seznámil s postojem Českého senátu k problematice. Köszönöm, engedjék meg, hogy áttekintést adjak a cseh senátus véleményéről a frontex kapcsolatban. Mi a Cseh Felsőházban úgy érezzük, hogy a határ őrizete nemzeti hatáskörbe esik, a tagállam szervei kell, hogy elsősorban intézkedéseket hozzanak. Európai közösségi szinten a tagállam tevékenységének támogatása a feladat. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ellene vagyunk annak, hogy a Frontex szerepét erősítsük. Nem akarunk európai határrendőrséget, határőrizeti rendőrséget. A konklúzió tehát az lehet, hogy a Frontex nagyobb hatáskör növekedése látszik tendenciának, és holott a Frontex pusztán képzési és koordinációs szerepkört kellene, hogy betöltsön a voltak éppeni határőrizetet a tagállam szervei hogy ellássák. A érezhettük, hogy a, a déli határok, Európai Unió déli határai meglehetősen sérülékenyek, Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet az Európai Unió keleti határainak fontosságára. Szerintünk épp olyan súlya kell adba essen ez a térség is. Kapcsolódva a görög kollégánk mondandójához, Kérem, értékelje a görögországi pilot projektet. Ugyanakkor szeretnék arra is reflektálni, ami tegnap történt, illetve amiről tegnap volt szó, az európai ügynökségek felügyeletéről és az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek felügyeleti szerepéről az ügynökségek felett. Ha jól tudom, az Európai Parlament és az Európai Ügynökségek nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A tegnapi viták fényében talán lehet, hogy eltúzom egy kicsit, de az a benyomásom támad, hogy a nemzeti parlamentek kettő pusztán távoli megfigyelő szerepet adnak ezeknek, és nem olyan közeli az együttműködés, mint az Európai Parlament részéről. Köszönöm. Az utolsó szekcióban vesszük napirendre ezt a kérdést. Lampert Mónika, a Magyar Parlament képviselője kap szót elnök úr tisztelt képviselő hölgyek és urak! amikor pályakezdő politikus voltam akkor egy nagyon bölcs barátom fölhvta a figyelmet arra, figyelmemet arra hogy az hogy mikor lépsz az sokszor fontosabb mint hogy mit lépsz tehát az időztésre és a tempóra hvta fel a figyelmemet és az eddigi pályafutásom alapján ez a bölcsesség ez azért úgy beigazolódott. én a biztonság és a frontex kapcsán szeretnék két példán keresztül a, a, a mikor lépünkre fölhvni a figyelmet emlékezzenek vissza arra amikor volt a szörnyű madridi terrortámadás ami megrázta egész európát sok halottal tényleg sokkoló volt. Én ebben az időben a Magyar Köztársaság belügyminisztere voltam és akkor egy azonnali belügyminiszteri ülést hívtak össze soron kívül és ott gyorsan hoztunk döntéseket ajánlásokat a bizottságnak a tanácsnak arra nézve hogy a biztonság az európai biztonság javtása érdekében milyen új adatcserékről a bűnüldöző szervek szorosabb együttműködéséről a nemzetbiztonsági szervek szorosabb együttműködéséről legyen ebben gyorsabb haladás mert akkor ezt kikényszertette ez a szörnyű tragédia. de mondhatok a frontex kapcsán is példát mert már two thousand and eight ban megszületett annak a, az igénye felvetődött hogy a frontex jogi keretei bővüljenek és hosszú hosszú egyeztetés volt nagyon nehezen haladt előre a dolog aztán amikor az év elején libiában és az európai unió déli, déli, déli szomszédságában a zavargások elindultak akkor fölgyorsult ez a folyamat tehát a történések kikényszertették azt hogy gyorsabban szülessenek meg a döntések. és szeretném nagyon világossá tenni hogy a parlamenti kontrollt a demokratikus kontrollt a törvényesség érvényes, érvényesülését az emberi jogok érvényesülését én nagyon fontosnak tartom és megnyugtató nekem amit a bizottsági jelentéstevő ezzel kapcsolatban elmondott tehát ehhez politikusként képviselőként ragaszkodnék de ez nem lehet ok arra hogy a tempó az ne legyen megfelelő. új veszélyek vannak a világban olyan új veszélyek és amik gyorsan jönnek és roppant nehéz hirtelen reagálni rájuk. hát akkor nekünk a felelősségünk és én most nem az előadóknak mondom elsősorban hanem a politikus társaimnak hogy megpróbáljunk valamilyen módon ezekre az új veszélyekre fölkészülni. És én ebből a szempontból mondom azt, hogy én támogatom a Frontex kompetenciáinak a bővítését azokkal a kontrollokkal, amiről az előbb beszéltünk, itt vitám van a cseh kollégámmal, én azt gondolom hogy, hogy ebben az európai parlamentnek is és a nemzeti parlamentek politikusainak is nagy a felelőssége. a, a döntéseket nem ők hozzák itt elmondta a frontex vezetője is hogy ők végrehajtók nem döntéshozó szerv és ez nagyon helyes ennek gy is kell lenni de ez a, a, a kontrollra való hivatkozás nem lehet ok arra, hogy lassan készüljünk. Elnök úr, köszönöm szépen a türelmét, hogy egy kicsit hosszabb voltam. Köszönöm szépen. Um, köszönöm szépen. Az Európai Parlament részéről Harambutákis Szúria szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A Frontex kétségtelenül az egyik olyan eszköz, amelynek a célja az Európai Unióban, hogy visszatartsa az illegális bevándorlást, és olyan intézkedéseket tegyen, amelyeknek a célpontjai az Európai Uniós munkavállalók is alapvető jogokat sért eh, ez a tevékenység. Például kémkednek eh, az emberek után szatelitekkel, műholdakkal, úgy ezt mind a Frontex tevékenységében tapasztaljuk. Ami érdekes az, hogy eh, legyenek nagy hatalmak, amelyek lezárhatják a határokat kényük kedvük szerint, függetlenül attól, hogy mi történik a bevándorlókkal, akár élnek, akár halnak. A mediterrán térségbe sok mindenkit visszafordítottak, sok tragédia történt, és ez még inkább folytatódni fog a kapitalizmus válsága miatt, amit most élünk át. Ezek a bevándorlók sokszor szinte koncentrációs táborokban élnek, és azután erőszakkal visszafordítják őket a származási országba. Ez egyébként a visszatérési irányelvvel is erősödik. Gyakorlatilag öt év után ez már megtehető velük, és ez óriási probléma. Több száz ezer menekült számára, akik Görögországban vannak. Ezt a kapitalista fejlődés nem fogja megoldani ezt a problémát. Gyakorlatilag ezek a bevándorlók olcsó munkaerők, akiket ki lehet használni, így tekintjük őket. Mi azt akarjuk, hogy felszabaduljon ez a munkaerő, és ez az elnyomó politika megszűnjön, Köszönöm szépen. Thank you. Uh, Mr. Michael Fal- Köszönöm szépen. A Máltai képviselőházból adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, máltai vagyok, és azt hiszem, hogy ez valóban az Európai Unió déli határvidékét jelenti, és nem is meglepő, hogyha az ember erről a témáról beszél. Különösen a Frontex szerepére szeretnék utalni, illetve az illegális bevándorlásra és a migráció kezelésére, hogyan Latinen úr is rámutatott ezekre a fontos kérdésekre. Málta nagyon hasonló tapasztalatokat szerzett, mint görög kollégánk görög kollégáink, és szeretnénk azt látni, hogy a Frontex szerepe megerősödik, különösen a bevándorlás kérdésének kezelésében. Az Európai Parlament felszólalás, felszólalásában hallottunk a visszatérítési műveletekről, a visszatoloncolásról, de azt hiszem, hogy ha megvizsgáljuk a földközi tenger térségét, akkor nagyon oda kell figyelni az időzítésre, akkor, amikor a Frontex szabályait felülvizsgáljuk. Az elmúlt években az országom Frontex műveleteknek volt a befogadója, és azt mondhatom, hogy politikai egyetértés volt abban, hogy ne engedjék a Frontex működését, különösen a szabályozás megváltoztatása miatt. Azt hiszem, hogy itt nagyon fontos az európai szolidaritás, a terhek megosztása, és itt most azonban ebben az évben a görög-török határon volt aktívabb a Frontex, és ahogyan török, görög kollégám is utalt, vannak kérdések, például a Dublin 2 és így tovább, amelyek nagyon fontosak, amelyekről beszélni kéne, ha nem is itt. És még egy utolsó megjegyzésem lenne. Ez az ügynökség nagyon fontos szerepet tölt be az illegális bevándorlás területén, bár sok kritika érte, de hadd mondjam el, hogy mindannak fényében, hogy mi történik az észak-afrikai országokban, további feladatai lesznek majd. Köszönöm szépen. Roger Hedd úré a szó Svédországból. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a Frontex jelentést is. Nagyon is időszerű kérdés ez a mi parlamentünk számára is. Köszönöm azt is, hogy megemlítette az Európai Parlament javaslatát, amely a demokratikus nyomonkövetést tűzte ki célül. Leitinen igazgató úrhoz intézem a kérdésemet, aki a kapacitás növeléséről beszélt azt mondta, hogy ennek inkább hozzáadott értéknek kell lennie, és nem pedig az egyes tagállamok erőfeszítéseit kell felváltania. Ezt támogatjuk ugyanakkor. Vannak olyan tagállamok, amelyek úgy érzik, hogy a Frontexnek hatékonyabbnak kellene lennie, ehhez azonban nagyobb szigorra van szükség. Hogyha megnézzük a Schengeni jogszabályokat, akkor azt látjuk, hogy egyre több kérelem fut majd be a Frontexhez, egyre nagyobb lesz a feladata. Különböző üzeneteket látunk, és itt a Frontex hatékonyságát is mindenképpen emelni kell. A kérdésem pedig a következő. Vannak-e jogi akadályai annak, hogy hatékonyabb legyen a Frontex, mert um, hogyha így van, akkor a parlamentnek ezzel foglalkoznia kell. Második kérdésem. Mi történik most az Európai Parlamentben? Ez megfelel a követeléseknek, az igényeknek? Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Kész Vász úr az Egyesült Királyság részéről. Uh, what a pleasure it is. Can you... Hallanak? Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az ön elnöksége alatt szólhatok. Négy rövid megjegyzésem lenne. Az első egy politikai kérdés. Az Egyesült Királyságba első generációs bevándorlóként érkeztem. Jemenből, illetve Indiából származnak a szüleim. Azt hiszem, hogy az illegális bevándorlás az első számú feladatunk, nem a legális bevándorlás kezelése, tehát azok, azon esetek kezelése, akik kihasználják és visszaélnek az Európai Uniós forrásokkal. Teljes mértékben egyetértek görög kollégámmal, és minden kollégámat arra ösztönzöm, hogy a görög-török határa látogasson el. Én elmentem Flakióba a bizottságommal, és mindenki látja, hogy a körülmények nem jók. Ugye még a görög parlamenti képviselők is beismerik ezt, de az tény, hogy Görögország hatalmas válsággal kell, hogy szembesüljön, nagyon nagy a bevándorlási hullám, nem tud ezzel megbirkózni önállóan ez az, ez az ország, és ezek a bevándorlók Londonban, Párizsban, Amsterdamban fognak landolni, és ez azt jelenti, hogy meg kell osztani a terheket, a határon levő országokat támogatni kell, amennyire csak lehet. Ami pedig a Frontexet illeti, a bizottságunk támogatja a Frontex munkáját, de úgy gondolom, hogy operatív szempontból nagyobb szerepet kell adni a Frontexnek, hiszen kapacitást kell adni ennek az ügynökségnek, hogy valóban meg tudjon birkózni ezekkel a feladatokkal. Nem csak a jogi keretet kell biztosítani, a görög kollégánk azt mondta, hogy 132 ezerről 43 ezerre csökkentek a határellenőrök, csökkent a határellenőrök száma, és ez ugye nagyon megnehezíti a helyzetet. És végül az információcsere a Frontex, a Europol és a különböző Európai Uniós ügynökségek között fontos, hogy ezek együttműködjenek. Köszönöm. Azt hiszem, hogy le kell zárnom a listát még van négy hozzászóló, és hogyha mindenki betartja a két percet, akkor az előadók is válaszolni tudnak majd. A cseh képviselőházból. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! A Frontex igazgatójának szeretnék egy kérdést feltenni, ez pedig a külső és belső határokat érinti. Engedjék meg, hogy a cseh köztársaság szempontjából elmondjam, hogy a Schengeni projekt rendkívül fontos és nagy siker, hiszen a szabad mozgást biztosítja, azonban az elmúlt években bizonyos problémák merültek föl, amelyek a Schengeni térséggel kapcsolatos vitát indították útjára. Most próbáljuk a határvédelmet biztosítani, illetve javítani, hiszen a belső határok már eltűntek, azonban ugye az elmúlt években ez is megkérdőjeleződött. Én úgy gondolom, hogy a koordináció, a támogatás, a tagállamok munkájának támogatása az Frontex célja, a Frontex feladata. Az Európai Unió úgy döntött, hogy saját forrásokkal rendelkezik a Frontex, és más tagállamokból toborozhat meg kell erősíteni a külső határainkat, és ez is rámutat arra, hogy nem szabad a belső határokat újból lezárni. Ami a cseh köztársaság helyzetét illeti, ugye a cseh-német határon a német rendőrök ellenőrző szerepére gondolok, azt hiszem, hogy a jövőben oda kell figyelni a, a belső határok ellenőrzésére ellenezzük. Az európai... Úgy gondoljuk, hogy ha kivételes okból belső határellenőrzést ismét be kell vezetni, akkor ez igazából csak akkor képzelhető el, hogyha a közérdek veszélybe kerül, vagy a belső biztonság veszélybe kerül. Ami a migráció, bevándorlás kérdését illeti, nagyon fontos, hogy ne éljünk vissza a kezünkben levő eszközökkel. Leitinen úr, kérdésem a következő. Mit gondol a nem megfelelően kezelt bevándorlás esetében a belső határok visszaállításáról, mit gondol arról, hogy a, hogy, hogy a külső határokat meg kell erősíteni. Ha azokat megerősítjük, akkor igazából a belső határokat a Schengeni térségen belül nem kell megerősíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A képviselőházból Karin Hock úr. Köszönöm szépen. Én egy kicsit másként gondolkodom. Néhány hónappal ezelőtt Varsóban meglátogattam a Frontex központját az elnök úrral együtt, illetve még egy másik kollégával együtt, és látjuk, hogy milyen nehéz nekik az illegális bevándorlást ellenőrizni, és nyilvánvaló kérdés, hogy miért nem vezetünk be a nem EU-s állampolgárok számára belső határellenőrzést. Ez egy logikus és hatékony módja volna a bűnözők, az embercsempészek és az illegális bevándorlók visszafordítására és távoltartására. Hogyha valaki átlépi a külső határokat, szabadon mozoghat a belső az országokban, és hogyha volnának útlevél ellenőrzések, akkor megnehezíteni ez az önmozgásukat. Én ezt javasolnám. Néhány hónappal ezelőtt a brit sajtóban megjelent az, hogy több tagállam számára a Schengeni egyezmény pontosan ezért okoz aggályokat, és ezért azon gondolkodnak, hogy bevezetik a belső határellenőrzést is. Eddig ez nem történt meg. Az Egyesült Királyság nem tagja Schengennek, de az Egyesült Királyság nem is kíván ebbe egyelőre belépni, pontosan a határellenőrzések miatt. Én azt javaslom, hogy a belső határ ellenőrzések például a mediterrán tagállamok számára nagyon hasznosak volnának, hiszen így biztosítható lenne, hogy az ott belépett illegális bevándorlók nem eh, mozoghatnak szabadon az Európai Unió területén. Ez az érv tegnap is elhangzott, illetve az az érv is, hogy a Schengeni térség ellenőrzése, együttműködés és nem harmonizáció kérdése, az Európai Unió nem föderális struktúra, és azt is el kell mondanom zárószóként, hogy nem fogadom el a szabad mozgás alapelvét, és biztos vagyok abban, hogy a brit állampolgárok többsége ugyanígy gondolkodik és gondolom máshol is az Európai Unióban az állampolgárok így gondolkodnak. Köszönöm szépen André Hátkó a Német Bundestagtól. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy támogassam Andrew Rakis úr véleményét, aki az Európai Parlament nevében szólalt fel. A Frontex munkáját bírálták emberi jogi szervezetek tavaly, és azóta sem történt semmi. A nemzeti emberi jogi szervezetek, mint például a Human Rights Watch néhány héttel ezelőtt kiadtak egy tanulmányt a Görögországban Eh, letartóztatott migránsokkal való bánásmóddal kapcsolatosan, vagyis eh, azzal kapcsolatosan, hogy a Frontex a különböző műveleteiben hogyan gyűjti úgymond össze az illegális bevándorlókat, és embertelen eh, körülmények között tartják őket táborokban Görögországban. Az Európai Emberi Jogi Bíróság is kimondta, hogy ezek embertelen körülmények, és a Frontex világosan nem tartja be, egyértelműen nem tartja be az Európai Unió normáit és értékeit. A Human Rights Watch jelentése is kimondta, hogy ez aggasztó ellentmondás, és pontosan akkor merül ez fel, amikor az Emberi Jogi Bíróság egy ilyen határozatot hozott, és kimondta, hogy Görögország bánásmódja a bevándorlókkal az alapvető jogokat sérti. A Frontex továbbra is ilyen körülmények között tartja a menekülteket és a bevándorlókat. Most azt tervezik, hogy a görög-török határon 120 km hosszú árkot ásnak, Törökország részéről azt mondják, hogy a tankokat akarják távol tartani, a görögök pedig a bevándorlókat és a menekülteket. Ez egy független döntés volt, a görög kormány hozta ezt a döntést. Felmerül a kérdés, hogy az alapvető jogokkal foglalkozó szakemberek a Frontexnél valóban képesek-e arra, hogy az emberi jogok megsértését megállítsák, milyen hatáskörük van ebben a tekintetben. Az utolsó kérdésem inkább egy elvi kérdésre mutat rá. Tunéziában nagyon súlyos most a helyzet, 900 ezer menekült érkezett Libiából. Ezt valahogy kezelni kell, ezt a menekült áradatot. A görög hatóságok 121 ezer menekültről beszélnek. Az Európai Uniónak kezelnie kell valahogyan ezt a helyzetet. Itt emberekről van szó. Én egyébként bírálom a saját kormányomat is, Németországot, nem tudom, hogy Tunézia hogyan tudja ezt kezelni, e, Európa pedig nem tudja kezelni, így gyakorlatilag a szolidaritás hiányáról van szó. Sokszor beszélünk az európai szolidaritásról, de gyakran ez a szolidaritás a menekültekkel szembeni védekezésben nyilvánul meg, nem pedig a menekültek befogadásában. Köszönöm szépen. Most pedig Günther Körszó úrnak adnám meg a szót, aki az osztrák parlamentet képviseli. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Én egy kicsit másként vélekedek ezekről a kérdésekről. Úgy gondolom, hogy a Frontex sikertörténet. Műveleti szempontból a határőrizeti szempontból is el lehet ezt mondani, és ez minden európai országnak érdeke, hogy ez így működjön, ezért lényeges a Frontex hatásköreinek megerősítése. Nagyon fontos lépés ez a színvonalas határőrizetben, és ez vonatkozik az emberi jogokra is, ezeket védelmezni kell, és Görögország is rámutat arra, hogy milyen fontos ennek a szervezetnek a szerepe. Az, hogy Görögország ebben a nehéz helyzetben megfelelő védelmet élvezzen, kiemelt jelentőségű ügy. Nekem egy kérdésem volna ezzel kapcsolatosan a Frontexnek milyen erőforrásokra van szüksége, hogy még hatékonyabb legyen a munkája, és hatás, hathatósabban tudja megvédeni a tagállamokat. Köszönöm szépen. Valóban én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos vita volt, és nagyon sokféle különböző véleményt hallgathattunk meg. Pontosan így kell történnie, amikor 27 parlament és az Európai Parlament képviselői ülnek itt. Nyilván sok kérdés is felmerült, különösen a Frontex igazgatója felé, ez is nagyon helyén való, hiszen pontosan az a célunk, hogy megfelelő felügyeletet biztosítsunk az ügynökség munkája felett, és ez a vita is ennek az egyik eszköze. Meg szeretném adni tehát először Leitenen asszonynak, azután a többi panel résztvevőnek a szót Leitenen úr először. Köszönöm szépen, elnök úr, és először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki kifejtette a véleményét és feltett bizonyos kérdéseket. A kérdésekre szeretnék először válaszolni. Ezeket négy kategóriába sorolnám, és azután az utolsó konkrét kérdésre reagálnék, amit az osztrák kolléga tett fel. Az első észrevételem a parlamenti felügyelethez kapcsolódik. Simon Busuttil úr is említette, hogy már most eh, meglehetősen átfogó felügyelet érvényesül a parlamenti felügyelet mellett, az Európai Bizottság, a tanács is gyakorol ilyen jellegű felügyeletet, társ jogalkotóként, illetve költségvetési hatóságként betöltik a saját szerepüket, és Látjuk, hogy ezeknek az európai intézményeknek egyre nagyobb a hatásköre a Frontex munkája kereteinek meghatározásában. Úgy gondoljuk, hogy a demokratikus ellenőrzés elégséges ebből a szempontból, és operatív függetlenséget viszont biztosítani kell a Frontexnek bizonyos mértékben, a szükséges mértékben. A második észrevételem arra vonatkozik, hogy szeretném még egyszer illusztrálni a tagállamok szerepkörét. A Lisszaboni szerződés kifejezetten kimondja, hogy a tagállamok felelősek a teljesítményért és a felügyeletért, és ezt nem is fogja a Frontex átvállalni a tagállamoktól. Ez az egyértelmű kiindulási pontja a munkánknak minden tekintetben, és ezt így is kell értelmezni, nagyon fontos, hogy ez az értelmezés helytálló legyen. A Frontex felelős a tagállamok operatív együttműködésnek, ö, együttműködésének összehangolásáért. Korábban ez önkéntesen történt, és az új rendelettel most egyre több kötelező jellegű feladat hárul a tagállamokra, hogy hozzájáruljanak a Frontex munkájához. Ez az ügynökség feladata, ennek az összehangolása, vagyis nem döntéshozói jogköreink vannak, nem veszük át a döntéshozatalt a tagállamoktól. A következő gondolatom szintén nagyon érdekes dologra vonatkozik az illegális bevándorlásra és a migráció kezelésére, igazgatására. Túl sokszor gondoljuk azt, hogy a határellenőrzés önmagában egy egyszerű megoldás minden problémára. Erről meg el kell feledkeznünk. Az határellenőrzés része a megoldásnak, de nem a megoldás. Amit látunk például az Európai Unió külső határainál mostanában, az, hogy a probléma nem annyira a határ ellenőrzés, a határfelügyelet kapacitásával kapcsolatos, kisebbségben vannak a felderítetlen és ellenőrizetlen belépések a külső határokon. A legnagyobb probléma a következő, az ezt követő folyamatokkal merül fel a menekültügyi rendszerrel, a menekültügyi eljárással, hogyan működik ez az eljárás, illetve a visszafordítás eljárása, azokkal kapcsolatosan, akiknek nincsen joguk végül is, ezt állapítja meg az eljárás, nincsen joguk a tagállamok területén maradni. Amíg ezek az eljárások nem működnek megfelelően, nem tudjuk az határ ellenőrzéssel megoldani a problémát. Ennek a két dolognak együtt kell működnie, és ennek a két folyamatnak a, az együttműködésében, a migrációkezelésben és az menekültügyi kérdések kezelésében ilyesfajta összefogásra és együttműködésre van szükség. Egy szót szólnék az alapjogokról is. Ez nagyon fontos kérdés, és az ügynökség egyik alapértéke a stratégiájában is szerepel. Teljes elkötelezettséggel tartjuk tiszteletben az alapvető jogokat, az emberi jogokat, sőt ezeknek az előmozdításán munkálkodunk és nagyon sokat teszünk is a határ ellenőrzés során az emberi jogok érvényesüléséért. A tagállamok elfogadták az alapjogokra vonatkozó stratégiát, illetve a cselekvési tervünk is tartalmaz erre vonatkozó kitételeket, és szeretnénk javítani a helyzetet, egy konzultatív fórumot is kialakítottunk, csak hogy egy vonatkozást említsek, amit Buzotil úr is említett. Képzéseket tartunk folyamatosan, szisztematikusan az alapvető jogokkal kapcsolatban, és incidens jelentést is készítettünk bizonyos intézkedésekről, amelyek megsértik az alapjogokat, ezek nagyon kritikus jelentések, ezekből indulunk ki, mint konstruktív kritikából a jövőre nézve. Például az Európai Alapjogi Ügynökség jelentése is kimondta, hogy nagyon sok probléma, ami az alapjogokhoz kapcsolódik, az Európai Unió külső határain zajló határellenőrzéssel kapcsolatban, ezeknél nem a Frontex eh, hozta az adott intézkedéseket, kérem ezeket is vegyék figyelembe, és az osztrák képviselő úr kérdezte, hogy mire van szükségünk kötelezettségvállalásra, hozzájárulásra a tagállamok részéről, és ezt szisztematikusan, következetesen kell megtenni. Részt kell venniük a közös szabályok kidolgozásában, illetve a munkánk koordinálásában. Erre van a leginkább szükségünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Összefoglalván az önmondandóját mondhatjuk, hogy a Frontex a megoldás része, és nem a probléma része az emberjog tekintetében. Buszuttul Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a résztvevők hozzászólásait. Néhány mondatban reflektálnék a hozzászólásokra. A külső határok közös agát jelentenek. Néhány kollega azt mondotta, hogy a külső határok nemzeti hatáskörbe kellessenek. És őszintén szóval persze igazuk van, ám a Schengeni zóna külső határait esetében például a cseh köztársaság nem csak saját belső határai miatt kell, hogy aggódjon, mert a belső Schengeni határ, hanem a külső Schengeni határok is Csehország problémája. Egyre inkább így kell gondolkoznunk, és ez a kérdés korábban is felmerült, amikor Franciaország olyan helyzetben találta magát, hogy újra be kellett vezesse a nemzeti határőrizetet egy Schengeni belső határon Francia és Olaszország között. És azért kényszerült erre Franciaország, nem azért, mert az olasz belső határa a gondja volt, hanem Olaszország külső határán, Lampedusa szigetén adódott a baj. Azok az emberek, akik beléptek a külső határon, Lampedusán, Franciaországban kötöttek ki, nyomást gyakorolva Franciaországra, amely úgy reagált, hogy a Schengeni belső határon őrizet állított fel. Ebből a tanulság számomra annyi, hogy a külső határok Lampedusánál nem csak olasz ország számára jelentenek gondot, hanem Franciaország számára is, Csehország számára is, mindenki számára. Másodszorban. Vajon létrehozunk egy európai határőrzeti rendőrséget? Nem, nem tesszük. Leitenen úr beszédében, ha jól emlékszem, elhangzott, hogy 400 ezer határőr működik, dolgozik Európa szerte. Butaság volna ezt, ezt megduplázni, tehát ezek a határőrzeti szervek és emberek a helyükön vannak. Nem ezeket akarjuk megduplázni, hanem arra törekszünk, hogy létrehozzunk egy olyan ügynökséget, illetve tegyük hatékonyabbá, még hatékonyabbá, különösen azokon a külső határpontokon, amelyek a leggyengébbek, a leginkább kitettek, exponált határ szakaszok, mert végső soron a külső határokról beszélve teljesen világos, hogy csak annyira erős a határrendszerünk, amennyire erős a leggyengébb pontja. Ezért mindenki számára érdek, hogy egy hozzáadott értéket hozó európai együttműködés erősítse meg a közös külső határaink leggyengébb szakaszai. Harmadsorban Máltai képviselőtársam említette joggal a guideline-okat, azt, hogy a Frontex ügynökség működési szabályai változtak. Ugye ez nem volt része a, a Frontex szabályozásnak, ám a módosítás valóban változást hozott, hogy, hogy belássák, mekkora hatással volt a Frontex Guideline módosítása, idén 50 ezer ember érkezett Lampedusa szigetére még 105 ezer Máltába, saját hazámba. Lampedusa és Málta egymástól 150 kilométerre vannak, és az, egy hatalmas különbség a, a bevándorlók hat, száma között mut, megmutatja önöknek, hogy a, a bevándorlók pontosan tudták, hova akarna menni. Tudták, hogy ha Máltára mennek, ott elakadnak, ha viszont Lampedusa-ra mennek, akkor az olasz hatóságok másnap átviszik őket az olasz szárazföldre. A Frontex guideline változtatásával a Lampedusa-ra befutó 50 ezer ember hirtelen Málta felelősségébe esik, esne. Ez nem lehet az európai szolidaritás által adott válasz, úgyhogy nem meglepő, hogy Málta elutasította a Frontex misszióban való részvételt, ami önmagában is ironikus, hiszen ha van ország, aminek tényleg szüksége van a Frontexre, az bizony Málta, amely mint Görögország, Olaszország és más déli tagállamok különösen exponált helyzetben vannak. A tunéziai helyzet te kapcsolatban említette valaki, hogy nagyon sokan menekültek Líbiából Tunéziába. Igaz, csak nem 3 millió ember menekült Libiából Tunéziába. Közülük sokan visszatértek már, az Európai Unió és a tagállamok segítségével, amelyek légjáratokat működtettek a tunéziai határtól Líbiába, meg más ö, kibocsátó országokba, ám 60 ezer líbiai továbbra is tunéziai családok vendégeként maradt Tunéziában, és kb. 4000 személy a sivatagi határon van, a tunéziai-libiai határon a sivatagban. Ezek ott elakadtak nagyon súlyos körülmények között, mert nincs hova menniük. Mert olyan országokból érkeztek, mint Szomália, Eritrea, Szudán, és oda nem lehet visszaküldeni őket. Ez pedig felveti számunkra a kérdést, hogyha Tunézia kifejezte szolidaritását háromnegyed millió emberrel, vajon a fejlett világ nem kellene, hogy négyezer emberen segítsen, akik a, a, a sivatagban tengődnek a libiai forradalom kezdete óta. Az Egyesült Államok példát mutatott, azt mondották az amerikaiak, hogy amennyit lehet, fogadunk, anélkül, hogy megkötnénk a számokat. Az Európai Unió sajnos nem követte ezt a példát. Ha nem csinálunk semmit ezzel az ügyjel, akkor ezek az emberek előbb-utóbb úgyis Európába jönnek, méghozzá lélekvesztőkön, a életüket veszélyeztetve, egy nem éppen méltóságos és a teljes módon Európában kötnek majd ki. Köszönöm. Igen, a tunéziai határnál lakottak számára lenne egy másik lehetőség. A libiai ö, átmeneti nemzeti tanács most, hogy hatalomra jutott, fogadhatná őket Líbiában, ahol éppen szükség lehet rájuk. Lehet, hogy ez nem a holnap valósul meg ez a válasz, de előbb-utóbb lehet. Szoroli a szó. Köszönöm. Röviden szeretném összefoglalni a, azokat a részrevételeket, amelyek engem illettek. Szeretnék egy dolgot világosá tenni. Görögország erős migrációs nyomásnak volt kitéve az elmúlt öt évben. Ez azt is jelentette, hogy olyan körülményeket kellett elfogadnunk, amelyek korábban nem voltak láthatóak, és nyilvánvalóan nem az, az ország saját akaratából, vagy, vagy a politika akaratából állt ez elő. A Törökországgal határos régiókban afgánok, pakisztániak, libiaiak érkeznek folyamatosan, és más afrikai államok, kibocsátó államok polgárai. Görögország nem bír azokkal a struktúrákkal, amelyek révén választathatna erre a kihívásra, nem bírunk ezekkel az eszk- azzal az eszközrendszerrel sem, melyben a lehető legjobb választ tudnánk adni. Ezek az illegális bevándorlók fogadására, a kezelésére, a probléma kezelésére. Hazám panasszal is élt, illetve egy nemzeti cselekvési tervet is felállítottunk, és igyekeztünk alkalmazni, valamint a menek, menedékesek kérelmeinek kezelését is felgyorsítva, és azok, akiknek védelmet biztosítunk, azokat is, meg azokat, akik nem kapják meg védelmet, elfogadható módon kell fogadnunk. Azt is látnunk kell, hogy Görögországban a börtönbüntetés töltők 70%-a külföldi állampolgár. Ez sem véletlenszerű, hiszen az illegális bevándorlók közül nagyon sokan kerülnek előbb-utóbb börtönbe. Örülök, hogy többen elmondták és leszögezték, hogy nagyon sok bevándorló, aki Görögországba lép először, aztán később más Európai Uniós tagállamban köt ki, a nyugati országok kikötőkbe, a görög, nyugat-görög kikötőkből, Patrasból és más kikötőkből Olaszországban lépnek tovább. A Frontex segítsége és mozgósítása, operatív szintű mozgósítása rendkívül fontos számunkra. Támogatják ők a görög határőrzeti személyzetet, személyzettel, technikával és minden egyéb eszközzel. Így módon a tengeri meg a szárazföldi határainkat is jobban tudjuk őrizni. De történtek ilyen módon előrelépések, ám továbbra is problémás a török határ, a Törökországgal ö, határos határ folyó mentén a, a görög kormány úgy döntött, hogy védműveket is épít, és nagyon fontos a gyors mozgósít, gyorsan mozgósítható határozati csapatok ö, támogatása, az illegális bevándorlók visszafordítására. Tavaly 6000 illegális bevándorlót számoltunk össze, ma 9000 ez a szám. Ö, a határfolyó másik oldalán pedig több ezer ember várakozik a török oldalon, afgánok, irániak vagy más ázsiai országok polgárai, ugrásra készen várakoznak, és igyekeznek átkelni a folyón mindenféle eszközökkel, gumicsónakokkal, műanyag tömlőkkel. Ez egy nagyon súlyos nemzetközi probléma, és a görög kormánynak nagyon súlyos terhet ró ez a feladat, miközben az emberi jogokat is figyelembe kell, figyelemben kell tartsuk, az alapjogokat, az emberi jogokat, világos, hogy tiszteletben kell tartsuk minden cselekményünk során, ugyanakkor a görög ö, lakosság biztonságát is ö, figyelembe kell vegyük. Az összes intézkedés fényében, a Frontex támogatása mellett is azt kell mondanom, hogy a földközi-tenger keleti térségében az Európai Unió határait is védjük, tehát a szolidaritási intézkedéseket erősíteni kell, közös operatív feladatokat is vállalva és végrehajtva, a Frontex erősítésével is. Ez persze a tagállami költségvetésekben is meg kell jelenjen, hiszen valamiképpen kezelni kell ezt a mene, migrációs hullámot, és közösen kell fellépnünk. Különösen az észak-afrikai fellépményeket követően. Köszönöm szépen. Először is köszönettel tartozom az előadóinknak, hiszen eh, nagyon érdekes eh, előadásokat tartottak, eh, bepillantást engedtek ezekbe a kérdésekbe, és köszönöm a hozzászólóknak is, hogy részt vettek a vitában. Nagyon érdekes élénk vita alakult ki, és ez is rámutat arra, hogy a Frontex nagyon fontos szervezet, illetve ellentétes kérd, ellentmondásos kérdésekkel kell megbirkóznia, nem könnyű a feladata, és nem lesz könnyű ezt megoldani a közeljövőben. De hogyha ezeket nem sikerül megoldanunk, akkor az mindannyiunknak nagyon hátrányos, mindannyiunkat nagyon hátrányosan érint majd. Tehát fontos, hogy a felügyeleti aspektus továbbra is megerősítsük, és azt hiszem, hogy ez a mai vita is rámutatott erre. Most pedig szeretném lezárni ezt a szekciót, talán egy lábjegyzettel, Természetesen az én országom, ahogyan Hopkins úr is elmondta, nem tartozik a Schengeni térséghez, ezért nem is teljes tagja a Frontexnek. Azonban, amikor az új koalíciós kormány kiadta a biztonsági stratégiáját tavaly októberben, akkor az egyik fő célkitűzés ebben az volt, hogy meg kell erősíteni a Frontexet. Tehát ez azt jelenti, hogy még egy nem Schengeni ország is felismeri azt, hogy saját érdekünket szolgálja a Frontex, ezt meg kell erősíteni, és a sikerét biztosítani kell. Fontos mutató ez tehát. Rámutat arra, hogy közös hajóban vagyunk. Most pedig szeretném megnyitni a második szekciót. Mint egy két óra áll rendelkezésünkre és azt fogjuk megvitatni, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek hogyan tudják megerősíteni az együttműködésüket, illetve a Frontex felügyeletét. Most pedig azt kérem, hogy az utolsó panel előadói jöjjenek ide föl a pódiumra. És akkor el is indítjuk ezt az utolsó szekciót. El kell, hogy mondjam, hogy a panel egyik előadója, aki a parlament és az Európai Parlamentáson első nemzeti parlamentek közötti koordinációval foglalkozik, nem tudott eljönni ma, ez pedig eh, Lambert asszony. Ez azt jelenti, hogy csak négy előadónk maradt, de bizonyára nagyon sok véleményt meghallgatunk majd ebben a témában. Tehát, amint Aguilar úr följut ide a pódiumra, vagy pedig onnan szeretne beszélni a teremből? Tehát amint megérkezik ide a pódiumra, meg is adom neki a szót. Ő az elnöke ennek a mai ülésünknek, illetve az egész konferenciának, és azt hiszem, hogy köszönettel tartozunk neki a konferencia sorozat megszervezéséért. Ő lesz tehát az indító előadó. Ezelőtt azonban el kell, hogy mondjam, hogy a Lordok háza és egy véleményt fogalmazott meg az együttműködésről, és az Európai Parlament elnökének ezt átadta. Azok közé tartozunk, akik úgy érzik, hogy organikus módon kell kibontakoznia ennek az együttműködésnek, nem pedig intézményesített formában, de természetesen várjuk az élénk vitát ebben a témában, és meg is adom a szót Aguilar úrnak. Thank you, Chair, Lord Haney, and good morning. Köszönöm szépen, uh, Lord Henny, és jó reggelt kívánok ismét mindenkinek. Térjünk vissza a munkához, és szeretnék én is hozzájárulni az ülésünk utolsó szekciójához. Értékelést szeretnék készíteni, illetve összefoglalni azt, hogy mennyire fontos javítani az együttműködést. Mennyire fontos az értékelés, a politikai területek értékelése, illetve ugyanígy az ügynökségek teljesítménye a jogszabadság és biztonság térségében. A Stockholmi program elfogadását követően 2009. decemberében a tanács 2010. februárjában egy belső biztonsági stratégiát hozott létre az Európai Unió számára, és ennek megvalósítása a COZI bizottságban csúcsosodott ki az Európai Szerződés 71. cikkejének e, értelmében. A bizottsági közlemény belső biztonsági stratégiát adott ki novemberben, 2010 novemberében, és erre épült a COZI, hiszen konkrét e, javaslatokat tartalmazott. Azonban két évvel később még mindig nem lehetünk elégedettek a helyzettel, hiszen most próbálunk megfelelő intézményi kereteket biztosítani a parlamenti felügyelet számára, és ennek elérése céljából egy parlament találkozót szerveztünk egy évvel ezelőtt, 2010-ben, és most pedig rendszeres közös értékelési találkozókat szervezünk azért, hogy megnézzük, hogyan alakulnak ezek a politikai területek, illetve megnézzük, hogy hogyan működnek az Európai Uniós ügynökség, a Europol, a Eurojust, a Frontex. Hiszen a kétnapos szeminárium keretében mindegyik ügynökségnek lehetőséget adtunk arra, hogy elmondja véleményét, és a tanács és bizottság javaslatait értékelje, valamint a végrehajtási intézkedéseket megnézze. Ugyanígy az európai jogalkotási ciklust, politikai ciklust is, amely megerősített együttműködési keretet biztosít az európai ügynökségek és testületek számára, mindazon testületek számára, akik ezen a területen dolgoznak. A tegnapi nap folyamán a nyitó beszédemben elmondtam, és ezt szeretném most megerősíteni, hogy azért jöttünk el, azért szerveztük meg ezt a konferenciát, hogy az intézményes kereteket kiegészítsük, további értéket képviseljünk, segíteni tudjunk, és megpróbáljuk az értékelés teljesítményét növelni a bizottsággal és a tanácssal karöltve, megpróbáljuk követni a prioritásunkat, a kiberbiztonság, a terrorizm, terrorizmus, a szervezetbűnözés, a külső határok, a Európai Unió külső határainak közös biztosítása, és ezért azt javaslom, hogy mindenképpen hangsúlyoznunk kell, mennyire fontos, hogy közösen dolgozzunk, és a különböző Európai Uniós ügynökségeket elhívjuk ide az Európai Parlamentbe, meghallgassuk őket rendszeresen, rendszeresen meghívjuk őket a Libe Bizottságba, és meghallgatjuk őket, valamint nyomon követjük munkájukat itt az Európai Uniós szinten is, de ami a jogalapot illeti, ugye a 70-71-es, 80-81-es, 85-88-as cikkeire gondolok, ezek a jogalapok kimondják, hogy rendkívül fontos az, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együttműködjenek, és valóban elvégezzék ezt a közös munkát. Azt hiszem, hogy egymást ellenőrizhetjük, ellenőrizhetjük a kapott információkat, az ügynökségekkel fenntartott kapcsolataink során. Általánosságban véve az Európai Unió biztonsági stratégiájának hatásait értékelni kell, hogy hogyan nyilvánul ez meg a nemzeti keretekben, meg kell nézni ennek a hozzáadott értékét és meg kell vizsgálni az esetleges adaptációs szükségleteket, mind nemzeti, mind pedig Európai Uniós oldalról. Hogyha egy ilyen gyakorlatba fogunk a következő hónapokban, és fölkészülünk arra, hogy az Európai Uniós politikai ciklust végigkísérjük, akkor meggyőződhetünk arról, hogy az ilyen jellegű konferenciák, mint a mai, valóban hasznosak. Hasznosak, mert megszólítjuk az állampolgárainkat, akiket képviselünk, és határozott üzenetet adunk számukra hogyha sikeres az ilyen jellegű tevékenység, akkor személyes meggyőződésem az, hogy minden nemzeti parlament hajlandó lesz majd az Európai Uniós politikák értékelésében részt venni, és értékelést készíteni, ezzel pedig hozzájárulni ahhoz, hogy a következő éves ülésünkön ezt az értékelést el tudjuk végezni. 2012. októberében eh, fogjuk ezt megszervezni, és itt a nemzeti jelentések nagyon fontos szerepet töltenek be, hiszen az Európai Uniós eh, intézmények, illetve ügynökségek munkáját elemeznék, és eh, jobb megértést biztosítanak. Meg kell nézni az erősségeket, a gyengeségeket, meg kell nézni azt, hogy hogyan és hol van szükség fejlődésre. Erre azonban nemzeti szinten és Európai Uniós szinten, és lehetőséget kell biztosítani, tehát az értékelést el kell végezni, és csak ez után indíthatjuk el a 2013-as politikai ciklust. Ez a legjobb fórum arra, hogy a nemzeti parlamentekkel információcserét folytassuk, a LIBE bizottság segítségével, hiszen belügyekkel, biztonsági kérdésekkel foglalkozunk, és ezáltal föllendíthetjük értékelési kapacitásainkat, mind nemzeti, mind pedig Európai Uniós jogalkotási szinten. A, a jogalap, illetve az információs hiátusok különböző aggályokat vetettek föl Itt az Európai Unióban az ügynökségekkel, a Frontex-el, a europol a eurojust kapcsolatban információcserét biztosítunk. Ezt az információt azonban át kell adni a nemzeti parlamenteknek, és a nemzeti parlamentek feladata, hogy ezt továbbadja a választópolgáraink számára, és így javíthatjuk az értékelési folyamatot. Ezért egy Wikileaks-et hozhatnánk létre, ami konstruktív lehet és hasznos lehet az Európai Uniós demokrácia szempontjából. A szerződés, Európai Uniós szerződés tízes cikkeje követelményeit így teljesíthetjük. Azt hiszem tehát, hogy itt az ideje, hogy lendületet adjunk ennek a folyamatnak. A Dán elnökséggel karöltve információcserére történjen, információcsere történjen, és el, előkészítsük a következő évi szemináriumunkat is. Ezáltal pozitív választ adhatunk a jogos kétségekre, aggályokra, amelyeket az itteni fórumokon hallottunk az európai parlamenti képviselőktől, illetve a nemzeti parlamenti képviselőktől. Tartalommal kell megtöltenünk azt a célkitűzést, amelyet a szerződés mandátuma kezünkbe adott, Közösen kell dolgoznunk a belső biztonsági stratégián, a, be, a politikai területeken, a szabadság, a jog és a biztonság térségében. Köszönöm. Well, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, Aguilar úr. Köszönöm, hogy elindította a vitát, sok javaslatot uh, állított elénk, és ezekre majd a többi felszólaló reagálhat is. Paulo Pisco úrnak szeretné megadni a szót, a Portugál Parlament Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottságának tagja ő. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm a panel tagjait, és azzal kezdeném, hogy megértésüket kérem, elnézésüket. A beszédem után el is kell majd mennem, mert 12.20-kor indul a repülőm. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és megoszthatom önökkel a saját nézőpontomat. Én a, par- a portugál parlamentet képviselem, és ez nagyon releváns téma az európai építkezés szempontjából. A nemzeti parlamentek jogkörét eh, kell megemlítenem. Ez nagyon fontos az európai építkezésben, hiszen eh, ez a szerep meg is erősödött a Lisszaboni szerződés életbelépése óta, és az alapvető jogok kártája is megerősíti. Az ilyen kényes kérdésekre egyre több figyelmet fordítunk, különösen az egyéni jogok védelmére és a stabilitására, a társadalmi stabilitására kell rámutatnom. Ami a terep műveleteket illeti, ezek is meg kell, hogy erősítsék az európai projekt érvényesülését és értékeit, de nyilván még nagyon sok mindent kell tennünk, sok újdonság van még európai kontextusban, és ezeknek a szerepköröknek a felügyelete is újdonság, és ez még mindig kormányközi megközelítéseken alapul. A nemzeti kormányok nem feltétlenül kell, hogy tudjanak minden kezdeményezésről, amelyekről a kozi jelentés szól, vagy a Frontex, eh, eh, Eurojust, Europol ügynökségek munkájáról nem feltétlenül tudnak mindent. A szerződés csak annyit mond, hogy a tanácsnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket a kózi munkájáról, de ez nem elégséges. Ezek a témák átfedést képeznek a, az emberi jogokkal, éppen ezért eh, és alapjogokkal, ezért lényeges, hogy a nemzeti parlamentek is tájékoztatást kapjanak az ügynökségek munkájáról. Az, hogy a minisztereknek be kell számolniuk a parlamentnek, az igazságügyminisztereknek és más minisztereknek, nem mindig elégséges, de nem is mindig nemzeti prioritás. Az európai rendszer még mindig a nemzeti parlamentek érdekeit tartja szem előtt, és a kérdés az, hogy hogyan tárgyalhatják ugyanolyan szinten az európai, a nemzeti parlamentek ezt a kérdést, mint az Európai Parlament. Egyéb esetben a nemzeti parlamentek mindig a nemzeti kérdéseket tartják szem előtt, az Európai Parlament pedig nyilván az európai ügyeket. A politikai elszámoltathatóság tehát mindig európai szinten marad. A nemzeti parlamentek ugyanakkor proaktívak kell, hogy legyenek a vitában, az olyan vitákban, mint például a mostani, hogy hozzá tudjanak járulni az európai mechanizmusok, belső biztonsági mechanizmusok kiépüléséhez. Ennek feltétele, hogy az európai ügynökségek munkáját pontosabban összehangolják, és eh, a szakpolitikák hatékonyságát is eh, nyomon kövessük. Eszmecserére is szükség van abban, hogy hogyan történik ez a nyomonkövetés, és mindez alapvető jelentőségű, hogyha a nemzeti parlamentek eh, képviselői számára fontos, hogy összehangoltabban dolgozzanak jobb és kritikusabb elemzésre van szükség az ügynökségek munkája tekintetében, információ megosztásra, a nemzetközi bűnnel kap, bűncselekményekkel kapcsolatosan, és azzal kapcsolatosan, hogy milyen hatékonysággal dolgoznak ezek az ügynökségek, hogyan tudják az állampolgárok biztonságát, szabadságát biztosítani, és hogyan tudják az Európai Unió identitását megerősíteni. Ez óriási hozzáadott érték számunkra, különösen kül, külső szemmel nézve. Az alapjogok tekintetében a nemzeti ügynökségekkel, illetve nemzeti testületekkel együtt kell működnünk, és az utakövetésnek is hatékonyabbnak kell lennie az Európai Parlament Libe szakbizottsága a Lisszaboni szerződés értelmében konzultatív jogokkal rendelkezik ezekben a kérdéskörökben, és vizsgáljuk azokat a kérdéseket, amelyek a végrehajtáshoz kapcsolódnak. Annak ellenére, hogy ezek már szupranacionális területek a Lisszaboni szerződés életbelépése óta, azért még nemzeti szinten is szükség van megfelelő intézkedésekre, de előfordulhat, hogy alá aknázzák a közös értékeket, és ez azt a benyomást keltheti, hogy Európát inkább lebontjuk, mint felépítjük, és ezt a benyomást mindenképpen el kell kerülni, de nem csak ezt a benyomást, hanem magát ezt a jelenséget. Az európai nemzeti parlamentek keveset tehetnek ezzel kapcsolatosan, még akkor is, hogyha intézkedéseket fogadnak el a Lisszaboni szerződéssel szemben, és visszaállítják bizonyos tagállamokban a határellenőrzést, az arab tavasz nyomán olyan reakciók történtek bizonyos tagállamokban, amelyek nem felelnek meg az emberi jogoknak. Nyilván ezek nagyon összetett helyzetek, de úgy tűnik, hogy negatív színezetet kaptak az európai építkezés eddig legpozitívabb aspektusai vagyis a személyek szabad mozgása például nem érvényesül ugyanolyan értelemben, vagy nem kap ugyanolyan hangsúlyt. Nyilván meg kell védenünk magunkat a biztonsági fenyegetésekkel szemben, javítani kell a, az együttműködést, hogy az állampolgárok biztonságban érezzék magukat. Nyilván a kockázatok, a fenyegetettségek egyre szofisztikáltabbak és egyre inkább határokon átnyúló jellegűek. Beszélek most az embercsempészetről, a kiberbűnözésről, az embercsempészetről, a fegyverek kereskedelméről, drogkereskedelemről. Ezekkel csak akkor tudunk hatékonyan fellépni ezekkel szemben, ha ezt megfelelő európai együttműködésben tesszük meg. Nagyon fontos, hogy nemzeti és az Európai Parlament is, a nemzeti parlamentek és az Európai Parlamentek is megfelelő figyelmet fordítsanak erre a kérdésre, egy olyan értékrendet képviselve, amelyek az európai projekthez illeszkednek, biztosítandó a jogállamiság érvényesülését és az egyéni szabadságjogok érvényesülését. Éppen ezért a különböző ügynökségek közötti együttműködés és az alapjogi ügynöksége való együttműködés folyamatos kell, hogy legyen. Világos és koherens politikákra van szükség, amelyek segítik az Európai Parlament működését, a nemzeti parlamentek működését és az ügynökségek munkáját. Ez alapvető jelentőségű. Nyilván mindig felmerülnek nehézségek a különböző tagállamok szempontjainak összeegyeztetésében, de minél következetesebb, egységesebb az európai szakpolitika, annál nagyobb előrelépést tudunk elérni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Carlos Coelho úr a következő hozzászólónk, a Liber Szakbizottság tagja az Európai Parlament széksoraiban. Jelentős tevő volt ő több jelentésben, amely a Schengeni akit érintette. Köszönöm szépen, elnök úr! Hadd kezdjem a kiinduló pontommal, miszerint a mai Európai Unió már nem az, ami korábban volt. Nem csak a sokak, nem csak a javak és szolgáltatások Európája vagyunk, hanem az állampolgárok Európáját is építjük, a biztonság igazságoság terét építjük. Amikor először találkoztunk, a Tamperei csúcs után ezzel a céllal, akkor az egyre mélyebb és jobb együttműködés céloztuk meg a tagállamok között. Most azonban a Lisszaboni szerződés után olyan európai szakpolitikákat és közös sztenderdeket, új törvényeket építünk fel és új eszközöket, amelyek ennél távolabb mutatnak. Az európai ügynökségek jó példái ennek az evolúciós folyamatnak, és felhatalmazásuk és tevékenységük összevethető egy, egy szövetségi ügynökségével, ugyanakkor nem vetülnek szövetségi demokratikus ellenőrzés alá. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése jelentős lépés volt a szorosabb együttműködés elmélyítésére az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között, és a két parlamenti szereplőkör jobb együttműködését hozta. Az Európai Parlament hatásköre, meg a nemzeti parlamentek hatásköre a volt harmadik pillérbe eső területben, valamint a bevándorlás együttműködés, a rendőr, rendvédelmi és bírósági kérdésekben megerősödött a Lisszaboni szerződés életbelépése óta. Ez meghatározza az Európai Parlament felügyeleti hatáskörét, illetve nemzeti parlamentek jogkörét a közösségi jogalkotásban. Ugyanakkor gyakorlati szempontból még mindig nagyon sok a teendő az Európai Parlamentnek meg legyen a lehetősége, hogy jobban bevonja a nemzeti parlamenteket a döntéshozatala folyamatában, míg a nemzeti parlamentek részéről több készségre van, több jobban készek kéne legyenek arra, hogy éljenek a Lisszaboni szerződésbe adódó erő, erősebb hatáskörrel. Közösen tudnánk olyan helyzetbe jutni, ahol is az Európai Parlament hozzájárulási joggal bír a nemzetközi szerződések aláírása tekintetében, például ilyen volt a PNR utaslistákra vonatkozó megállapodás, és ilyenkor sok esetben nem is tájékoztatják a nemzeti parlamenteket. Véleményem szerint az Európai Parlament kell, hogy kezdeményezzen a nemzeti parlamentekkel való együttműködés elmélyítésére, hiszen ez egyetlen lehetőség arra, hogy megerősítsük a demokratikus ellenőrzést és a számon kérhetőség érvényesüljön az intézmények felett. Hogy szóljak röviden az európai ügynökségekről. Ezek jogi felhatalmazása és hatásköre Europol, Eurojust, Frontex ügynökségekben jelentősen bővült az elmúlt években. Sok esetben túl is ment ez az eredeti terveken. Fontos műveleti feladatokat is rábíztunk ezekre az ügynökségekre, melyek révén az Európai Uniós tagállamok területén is felléphetnek én az Európai Parlament többségéhez tartozom abban, hogy támogattam a ügynökségek hatáskörének és műveleti képességének növelését, annak érdekében, hogy megadjuk számunkra azt az eszközrendszert, amelyek révén az Európai Unió belső biztonsági stratégiának végrehajtásában jelentkező feladatokat elláthassák. A legsürgetőbb feladatok a szervezetbűnözés, a cyberbűnözés terrorizmus és a katasztrófavédelem tekintetében a sürgős feladataikat elláthassák. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk, hogy ezzel párhuzamosan gyors és hatékony felügyeletre is szükség van. A Frontex hatáskörnek megerősítését az Európai Parlament szeptemberi első plenárisán hagytuk jóvá. Ez szükségesnek tűnt, annak érdekében, hogy egy átfogóbb, strukturáltabb, gyors válaszadó erőt állítsunk fel a migrációs kihívások kezelésére, különösen figyelembe véve a, a Kötőtenger térségének friss fejleményeit. Talán tudják, hogy az év kezdete óta egyre több ember menekül el észak-afrikai országokból, és ezek az események a védelmi és befogadó rendszereket egyes tagállamokban nagyon súlyos teher alá tették. Annak érdekében, hogy megvédhessük a Schengeni térséget és hogy garantáljuk a stabilitást, sürgős lépésekre volt szükség, ehhez minden tagállamnak mobilizálnia kellett erőit európai szinten, és minden műveleti és pénzügyi eszközt is mozgósítani kellett. A Schengeni irányítás erősítése alapvető fontosságú, biztosítandó azt, hogy minden tagállam hatékonyan tudja az Európai Unió ráeső szakaszait ellenőrizni, erősítsük a kölcsönös bizalmat, és az európai migrációs rendszer és menedzsmentrendszer hitelét növeljük. A Schengeni rendszer értékelési mechanizmusa erősítése része lesz ennek a válasznak. Erősítenünk kell a szabad mozgását az embereknek, ugyanakkor hatékonyan kell ellenőriznünk az a belső határokon megvalósul illegális határőrzet bevezetését meg kell akadályozzuk. Ehhez persze az kell, hogy a külső határát minden tagállam hatékonyan ellenőrizze. A Frontex abban megnövekedett szerepet kapott. Nem csak abban, hogy megerősíti a külső határok védelmét, és a illegális bevándorlás ellen fellép, hanem abban is, azért is, hogy segítse azon tagállamokat, amelyek nehézségekkel küzdködnek határaik őrzetében. Ugyanakkor senki sem tagadhatja, hogy a Frontex ezen új mandátuma potenciális kockázatokat is magában hordoz. Az adatvédelem tekintetében például meglátjuk majd, hogy milyen monitoring rendszer áll fenn, fel, és milyen garanciák valósulnak meg annak érdekében, hogy az adatvédelmi elvek ne sérüljenek. Még a, az Lisszaboni szerződés után is a bel- és igazságügyi együttműködés harmadik pillérének tör- törlése után is továbbra is harcolnunk kell azon tendencia ellen, amely a harmadik pillér szellemét továbbra is fennkívánja tartani, érezhető ilyen egyre növekvő tendencia. A menekültügy, a határőrizet továbbra is a nemzeti szuverenitás lényegéhez, lényegét érintő kérdés. Sok tagállamban érezhető az a törekvés, hogy továbbra is teljes mértékben ők akarják a, a határőrzetet ellátni. Ugyanakkor az európai jogi kereteket látnunk kell, amelyek az elmúlt években álltak fel, és eljött az ideje annak, hogy ne csak az Európai Parlament, hanem nemzeti parlamentek is belássák, milyen fontos változások álltak be, és, és ezen európai ügynökségek most már a legláthatóbb arcai az európai szakpolitának a, a külső határok a menekültügy és a bevándorlás kezelési tekintetében Európán kívül és belül is ők a legláthatóbb arc. Hadd mondjam el, hogy az Európai Nőségek száma tízre növekedett a e téren. Ez persze azt is fontos, hogy teszi, hogy az Európai Parlament költségvetési ellenőrzést gyakoroljon, de lehet, hogy új ellenőrzési rendszereket is fel kell állítson, például éves ellenőrzését megtartva az ügynökségeknek. Tegnap több véleményt hallottam e teremben, sokan azt mondták, hogy nincs szükség arra, hogy a parlament ellenőrző szerepét erősítsük. Én ezekkel teljesen ellen, ezeknek ellen mondanék. Alapvető fontosságú, hogy demokratikus ellenőrzés valósuljon meg az ügynökségek működése felett. A számonkérhetőség, a felelős működés és a az anyagi felelősség, a felelősségvállalása, amennyiben jogsértés történik, az emberi jogok nem valósulnak meg, ezek feltétlenül kell, hogy érvényesüljenek. Az intézményközi megoldás nem elégséges. Erősítenünk kell az információcsere lehetőségeit más szinteken is, például a politikai pártok hálózatát élve a tagállamokban és a közösségi szinten, illetve a jelentéstevők összekapcsolásával, a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament vonatkozó szakbizottság önök összekapcsolásával. Ezért hívom meg önöket, kérem önöket, hogy saját parlamentjeikben ö, tájékoztassák az európai sürgető kérdésekről képviselőtársaikat megerősítem, amit López Gilár képviselő mondott az együttműködés fontosságáról az EP és a nemzeti parlamentek között, értékelve az ügynökségek munkáját. Zárszó gyanánt, hölgyeim és uraim, 50 év telt el, míg sikerült a belső piacot létrehozni. Azonban csak 12 éve dolgozunk annak érdekében, hogy a szabadság, biztonság és az igazság térsége létrejöjjön. Jó irányba haladunk, az alapjogok kartája révén is, meg az annak révén is ezt a szerződések részévé tettük, ám az átalakulás idején hiba volna, még súlyosabb is veszély volna, hogyha a biztonság Európáját nem átlátható és nem demokratikus felelős alapokra építenénk. Mindannyiunkon áll, hogy gyümölcsöző együttműködés révén biztosítsuk, hogy ez ne történjen így. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes gondolatokat hallottunk. Amikor a Lordok házában a mi bizottságunk a belső biztonsági stratégiát támogatni kívánta, akkor Poszolino asszonyjal párbeszédet folytatunk, ő a LIBE bizottság jelentéstevője ebben a témában, és azt hiszem, hogy akkor felismertük, hogy egyik módja a ennek, ezen térség megerősítésének az, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament együttműködjön. Lambert asszony is eljött, megérkezett, ő lesz majd az utolsó hozzászóló, most azonban megadom a szót Keith Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy milyen megtiszteltetés számomra az, hogy Lord Henry elnöksége alatt szólhatok, hiszen a brit parlament folyosóiról ismerjük egymást. Az Európai Unió konferenciáinak az az egyik legérdekesebb, az az egyik aspektusa, hogy általában az emberek egymást ismételgetik, és én is most valahogy ebbe fogok bonyolódni, hiszen először is szeretnék fejet hajtani Carlos Coelho elegáns előadása előtt. Mindenben igaza van, Igaza van, hiszen nagyobb átláthatóságra, felügyeletre van szükség, és ez lesz a kiinduló pontom hiszen emlékeztetett arra, hogy Tamperében indult minden útjára, és valóban az volt az első csúcs találkozó, amelyen részt vettem, mint Európa miniszter, egy héttel Tony Blair általi kinevezésemet követően, és Károsznak teljes mértékben igaza van. A csúcs találkozó vezetői nek ambíciói Tamperén teljesen más volt, mint az elmúlt 10-11 év tapasztalata, és lehet, hogy Nagy-Britániában vannak olyanok, akik azt mondják, hogy túlságosan messze mentünk a koordinációs szereptől szerepből átértünk a megvalósításra. Én óvatosan fogok fogalmazni, hiszen Calvin Hopkins eh, kollégám, aki ugye a felülvizsgálati bizottságból érkezett, a, a alsóházból, másképpen gondolkozik az Európai Unióról, mint én, de azt hiszem, hogy egy dolog összefog bennünket itt a teremben, ez pedig az, hogy megfelelő felügyeletre van szükség. Hangzatos eh, szavakat hallottunk Carlos-tól és másoktól is, ezek után most ebben a rendelkezésemre álló rövid időben a gyakorlati aspektusokra szeretnék összpontosítani. A brit parlamentben az én bizottságom feladata az, hogy megpróbálja felelősségre vonni az Európai Uniós ügynökségeket. Mindannyian másképpen dolgozunk, más a munkamódszerünk, például a brit parlament belügyminisztériumának bizottsága mindent bizonyítékokra épít, legyen az akár szóbeli, vagy pedig írásos bizonyíték. Bizonyára más parlamentekben is ugyanígy folyik a munka. De ezen kívül azt is gondolom, hogy ami az átláthatóságot és a felügyeletet illeti, legfontosabb feladatunk az, hogy más Európai Uniós tagállamok a parlamenti képviselőjével kapcsolatot tartsunk, és ezért tegnap a francia parlament belügy, belügyi bizottságának elnökével tárgyaltam, jövő héten pedig más Európai Uniós parlamenti kollégákkal fogok megbeszéléseket tartani. Egy pár héttel ezelőtt az egész bizottságunk elutazott Görögországba, és ott találkoztunk a partnereinkkel, saját szemünkkel láttuk, hogy mi történik a görög-török határon, különösen Flákióban. Természetesen bizonyos tekintetben várnunk kell az Európai Parlamentre, hiszen ez az első számú felügyeleti szerv, nem gondolom, hogy a nemzeti parlamenti társaim úgy gondolják, hogy a felügyeleti feladatunkat addig halogatni kellene, amíg az Európai Parlament is lép. Szerintem feladatunk az, hogy megkérjük az ügynökségeket, nyújtsanak be bizonyítékokat, számunkra. Az egyik ilyen legérdekesebb ülésünk az volt, amikor az Európolt vizsgáltuk, és eljött hozzánk az, a Europol igazgatója. Varsóba nem tudtunk ellátogatni azért, mert a jelenlegi gazdasági megszorítások kapcsán az ilyen parlamenti látogatások finanszírozása bizony eléggé korlátozott, ezért nagyon is meg kell válogatnunk a destinációinkat, azonban egy videokonferencia keretében a Frontex igazgatójával is beszéltünk, és Lord Henny a felsőházi, a lordokházi berendezéseket használtuk e, ezen alkalommal, mert azok jobbak voltak, mint az alsóházi eszközök. Carlosnak pedig igaza van, nagyon sok intézmény létezik, és elfoglalt parlamenti képviselőként az az egyik feladatunk, hogy valóban eleget tegyünk a, ezen szervezetekkel kapcsolatos felügyeleti feladatainknak. Beszéltünk a Europolról, a Frontexről, és tudjuk, hogy a, a SZEKI is nagyon fontos munkát végez, és még sorolhatnám ezeket az intézményeket. Én szeretném, hogyha ezen is tovább lépnénk, szeretnék Lyonba ellátogatni, és megnézni, hogy hogyan dolgoznak az Interpol kollégáik, hiszen az embercsempészettel kapcsolatos munkánk nem áll meg az Európai Unió határain. És ahogyan beszéltünk már a Frontex kapcsán erről. Amint ö, az Európai Unió határaihoz jutnak a, az emberek, az már tulajdonképpen egy túlságosan késői pillanat. A görög eszmecseréből azt a tanulságot vontuk le, hogy a forrásországokkal kell kapcsolatot tartani, már ami az embercsempészetet illeti. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Unió határain túl kell tekintenünk, hogyha a szervezett bűnözés problémáját szeretnénk megoldani, illetve az illegális bevándorlás és az embercsempészettel kapcsolatos kérdéseket. A görögországi látogatásunk egyik érdekes vonása az volt, hogy beszéltünk a fogvatartottakkal, és nagyon sokan Afganisztánból, Iránból érkeztek, átutaztak Törökországon, és mindenki, szinte mindenki mint egy 5000 eurót fizetett azért, hogy, hogy Görögországba bejusson, és a végén ugye Londonban, Amsterdamban, Párizsban, vagy valamelyik más Európai Uniós országban, Lisszabonban találja magát. Nagyon fontos tehát, hogy ellenőrizzük ezeket a mozgásokat, és fontos, hogy ezeket a szervezeteket rendszeresen meghívjuk magunkhoz. Azt hiszem, hogy lehetőség van a közös felügyeletre is, a közös ellenőrzésre is, hiszen hogyha van olyan kérdés, amely esetleg két parlamentet vagy több parlamentet érint konkrétan, akkor mindent meg kell tennünk azért, hogy találkozzunk más parlamenti képviselőkkel, és ezen ügynökségek igazgatóit elhívjuk egy ilyen közös ülésre. Amikor a belügyi bizottság elnökének ezt javasoltam Franciaországban, akkor azt mondta, hogy a bizottságaink tagjai látogassanak el Afganisztánba. Nos, azt hiszem, hogy a brit adófizetőknek bizony magyarázattal kéne szolgálnunk, hogy a, a belügyi bizottság elnöke mit keres Afganisztánban. De hogyha megnézzük az illegális bevándorlást, akkor azt látjuk, hogy bizony nagyon sok minden Afganisztánból indul ki, ami a bűnügyi hálózatokat illeti, a kábítószer, illetve az embercsempészet területén Kabulban kezdődik, Kabulból indul, hiszen ott vannak azok az ügynökségek, akik, akik fizetnek azért, hogy ezek az emberek végül is az Európai Unió határain találják magukat. Tehát a közös fellépés rendkívül fontos. És zárásképpen még egy megjegyzést tennék. Amit nagyon fontosnak tartok az ilyen jellegű gyakorlatokban, ahol felelősségre akarjuk vonni az ügynökségeket Európai Uniós szinten, az az, hogy valóban nyomonkövetésre van szükség, meg kell győződnünk arról, hogy ezen szervezetek számára alapvonalakat húzzunk. A bizottságunk ezt megvalósította az Egyesült Királyság határügynökségével kapcsolatban, amely a bevándorlásért felelős, és éves szinten elhívtuk az igazgatót, meghallgattuk a véleményét, jelentést készítettünk, és három évvel később elővesszük ezt a jelentést, és megkérdezzük, hogy mi történt az elmúlt három évben. Eddig ezt tettük, most ezt megváltoztattuk, ezt a munkamódszert, és konkrét kérdéseket adunk. Tíz parancsolatnak nevezem ezeket, de tulajdonképpen 50 konkrét kérdést teszünk föl, és minden év végén döntést hozunk, és ezen 50 kérdés alapján ö, próbáljuk elvégezni a felügyeletet. Tehát a parlament végzi el ezt a feladatot, nem hagyjuk a kormányra. Azt hiszem tehát, hogy a nemzeti parlamentekkel, az Európai Parlamenttel való eszmecserék során 10-15 kulcskérdést le lehetne szögezni. Ezeket a kérdéseket föltesszük az Európolnak, illetve a többi intézménynek, ügynökségnek, és ezek lennének a jövőre vonatkozó alapkitételek. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most az utolsó panel előadónk felszólalása után lesz majd a szélesebb körű vita. Most hallgassuk meg Jean Lambertet, az Európai Parlament Libe Bizottságának tagját. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek először is azért, hogy késtem, de olyan szavazásokon kellett részt vennem, amelyeket nem hagyhattam ki, mivel én vagyok a harmadik brit felszólaló ebben a panelben, úgy gondolom, hogy elég széles palettáját képviseljük a politikai nézőpontoknak. Az Európai Parlamenten belül részt veszek az intézményközi munkacsoportban is, amely vizsgálja az ügynökségek működését és irányítását. Ez egy olyan testület, amely a bizottsági tanulmányból indul ki, néhány évvel ezelőtt készült ez a tanulmány, a tanács és a bizottság bevonásával. Ebben a tanulmányban megpróbáljuk megvizsgálni, hogyan tudjuk biztosítani a hatékonyságot és az elszámoltathatóságot minden ügynökség tekintetében az Európai Unióban. Megvizsgáljuk az Európai Parlament szerepét is ebben az összefüggéskörben. Ez a 32-es elemzési dossziéban szerepel. Az Európai Parlament szerepét vizsgáljuk például az igazgató kinevezése tekintetében, a párbeszéd és az elszámoltathatóság tekintetében, és nyilván a költségvetési vonalon is. Nyilván sokan túldimenzionálják a költségvetési szempontokat, de elsősorban az elszámoltathatósága fontos, és a Lisszaboni szerződés is nagyon fontos az intézményközi munkacsoport megközelítésében. A polgári jogokkal foglalkozó bizottság feladata tekintetében, ahogyan Koelyó úr is elmondta, nagyon lényeges, hogy még mindig a kormány közi múltunk örökségét dolgozzuk fel. Az Európai Uniós keretekben, a költségvetés tekintetében egyre nagyobb a ráhatásunk, de az Európai Unió több, mint részeinek egyszerű összessége, és legalábbis parlament közi szerepet kellene betöltenie, legalábbis ami az elszámoltathatóságot illeti, ami a kormányközi múltat illeti. Itt pontosan az elszámoltathatóság kérdése nagyon lényeges, vagyis a kormányközi fellépésben vannak bizonyos szürke területek, amelyek senkihez sem tartoznak, és nagyon nehéz és nagyon veszélyes a demokráciákban, hogyha elkezdjük kiterjeszteni bizonyos ügynökségek tevékenységét, de esetleg lehetnek olyan ügynökségek, amelyeket nem is vizsgál felül senki ezeknek a tevékenységét. Az ügynökségeknek egyre fontosabb szerepe van a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokban, mint például a menekültügyi ügynökség, és a parlament számára nagyon aggályos, az, hogy mi lesz a korlátozása, mi lesz a határa a harmadik országokkal szembeni fellépésnek, és milyen jogszabályokból fognak majd kiindulni, illetve ezeket a jogszabályokat hogyan lehet végrehajtani. Elmondták, hogy nyilván itt majd a megfelelő jogszabályokat kell figyelembe venni, ez mind nagyon technikainak hangzik. Minden ilyen döntésnek megvan a maga politikai dimenziója is a Frontex-el való együttműködés, a nemzetközi térségben való mozgást is jelenti, a harmadik országokkal való határok védelmét, az információcserét, ezt mindannyian ismerjük, és látjuk, hogy kapcsolódik ez más testületekhez is. A Frontex-el kapcsolatosan felmerült, hogy a NATO-val is vannak itt hatásköri átfedések, és hogyan tudjuk akkor megoldani az elszámoltathatóságot. Az elszámoltathatóság hiánya gyakran vezet oda, hogy a felelősségi körök sem tisztázottak. Igazából senki nem ismeri el, hogy az ő hatásköre volt, vagy ő küldött egy bizonyos helikoptert egy bizonyos helyre, Úgyhogy ez is a feladatunk, hogy felmérjük, hogy honnan indultak bizonyos intézkedések, és hogyan lehet jogorvoslatot találni. Ez nem mindig könnyű feladat. A felügyelet tehát nagyon fontos szerepkör, hogy ezt hogyan hajtjuk végre, nagy kérdés. Mindig vannak különböző gyakorlati megoldások. A parlament több tanulmányt is folytatott ezzel kapcsolatosan a közelmúltban az egyik tanulmány az Európai Alapjogi Kartával foglalkozik, és ennek hatásával a belügyi ügynökségre, illetve a parlamenti felügyelet, ami a biztonsági ügynökségeket illeti az Európai Unióban, ezek is témák voltak, és ajánlások is készültek a felügyelettel kapcsolatosan az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek összefüggésében. Ez két különböző tanulmány is nyilván teljesen eltérő ajánlásokat tettek, ezeket a Libének meg kell vizsgálnia, de abban egyetértünk, hogy a felügyeletre szükség van, ez már valami. Ezeknek az intézkedéseknek összhangban kell lenniük az ügynökségek szerepköreivel és ezek fejleményeivel, ezek alakulásával. Ami a hírszerzés és biztonsági ügynökségek felügyeletét illeti, az ajánlás az, hogy létrejöjjön a Libe, Panam, Libe bizottságon belül egy albizottság, de nem támogatjuk az új intézményközi, parlamentközi testület létrejöttét, ezt vizsgálta tavaly a bizottság. Úgy gondoljuk, hogy az együttműködés már a meglévő intézményes struktúrákkal biztosítható. Az ajánlás az, hogy létrejöjjön egy állandó parlamentközi testület, amely kifejezetten ezekkel a szabályozási ügynökségekkel foglalkozik. A Libének is volna ebben szerepe, illetve más szakbizottságoknak, például az Emberi Jogi Szakbizottságnak is, illetve az a nemzeti parlamentek szakbizottságainak képviselői is részt vennének ebben a munkában, meghallgatások volnának és találkozók, amelyek a titkos megvalósított operatív tervekkel foglalkoznának más országokkal összefüggésben, az operatív tervekkel, meg kell vizsgálni mindennek az arányosságát, és nyilván beleértve a költségvetési dimenziót, mostanában minden második mondatban el kell helyeznünk a költségvetési szempontokat is, és a hozzáadott értéket. És az egyik legfontosabb aggálytalan, ami felmerült a parlament munkában, az, hogy hogy hogyan használják fel az ő ügynökségeket egyfajta szimbolikus intézkedéssorozatra, demonstrálandó, hogy valami történik. Nagy kérdés, hogy ez hatékony vagy arányos mértékű-e. Ami a parlamentközi információcseréket illeti, ez is nagyon fontos kérdéskör. Az információcsere úgy gondolom, formalizálandó valamilyen módon a különböző parlamentek között és az Európai Parlament között. Az, hogy most kontaktpontokat nevezünk ki, ezt nagyon szeretjük az európai zsargonban emlegetni, nem ez a lényeg, hanem hogy nyomon kövessük a trendeket és az aggályokat, a nyitott kérdéseket. Mi lehet kérdés Dániában? Ugyanez -e a probléma Portugáliában? és a közös problémákat részletesebben meg kell vizsgálni. Az is hasznos volna az Európai Parlament szempontjából, hogyha nagyobb rálátást kapnánk az operatív felügyeletre, amelyet a nemzeti parlamentek gyakorolnak, és a Libe Bizottságban, a mi bizottságunkban is, mivel az egyik alelnökünk feladata pontosan az, hogy ezt a felügyeletet biztosítsuk, vagyis ezt is szisztematikusabbá kell tenni, be kell vonni a többi szakbizottságot is, az Európai Parlamentben és az nemzeti parlamentekben is, mert nem csak belügyi kérdésről van szó, hanem ez érint egy sor más kérdést is, például a biztonsági kérdéseket, vagy az illegális bevándorlással kapcsolatos kérdéseket, és nagy kérdés, hogy ez az emberi jogok érvényesítésének nemzetközi kereteibe hogyan illeszkedik. Figyelembe kell tehát venni azt, hogy mi az eredménye ennek a megbeszélésnek. Az intézményközi munkacsoport nyilván ezt figyelembe fogja venni, és el kell azon is gondolkodnunk, ahogyan Kisz is elmondta, hogy milyen folytatása van ezeknek a megbeszéléseknek, és nem csak egy önkényes kérdéssort kell megvizsgálnunk. Kérdéseket mindig feltehetünk, de meg kell próbálnunk ezt hathatósabbá tenni, hatékonyabbá tenni, hogy valóban a legkényesebb kérdéseket ki tudjuk választani, amelyek valódi hatással vannak az állampolgáraink életére, illetve a határokon túl is az állampolgárok életére. Köszönöm szépen, ezzel zártuk a, az előadások sorát. Most a két perc per hozzászóló elv szabály alapján folytatunk diszkusziót, ám eddig csak ketten jelentkeztek szóra, úgyhogy ha valaki kíván kérdezni, hozzászólni, akkor kérem jelezzék. Éven Talefine asszony a svéd Reichstag képviselője kap szót először. Tisztelt elnök, tisztelt képviselőtársak, köszönöm a szót. Két nagyon gyümölcsöző nap izgalmas vitáit követhettük figyelemmel. Az, a svéd parlament igazságügyi szakbizottságának tagjaként nagyon fontosnak tartom, hogy a parlamenti felügyelet megvalósuljon a bűncselekmények megelőzése érdekében is. Ez a monitoring tevékenység azért fontos, mert a bűnmegelőzés sokszor az alapjogokat megsérti, az állampolgárok alapjogait sérti. Ezért a parlamenti felügyelet különösen fontos e terület felett, annak érdekében, hogy a felügyelet, az egyensúly, az állampolgárok védelmében hozott intézkedések, illetve a magánélet védelme között egyensúly fennmaradjon. Az Európai Unióról szóló szerződés kitér a nemzeti parlamentek az Eurojust és Europol feletti monitoring szerepére is, mondja, hogy a nemzeti parlamentekre szerep hárul ebben a folyamatban. A svéd parlament igazságügyi szakbizottsága ezért úgy véli, hogy egy közös eljárás rendet kéne létrehozni, a parlamenti, az Európai és a Rioszt feletti parlamenti felügyelet érdekében, közös menetrendet felállítva. A parlamenti felügyelet egyszerű, gyors és konkrét kell legyen, és erre a célra új szervet létrejött egy közös interparlamentáris fórum, amely megfelelő szerv lehetne erre. Az is nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentek és az európai parlamentek, mind a 28 fél egyenlőként vegyen részt e fórum körében, és ez valóban egy, egy közös szervként működjön. Még egy fontos kérdés, hogy időben megkapjuk a dokumentációt. Tegnap jött, futottam be, és itt ezt az irat halmazt kaptam. Hát lehetetlen áttekinteni ezt ennyi idő alatt. Egy ilyen fórum véleményünk szerint kiváló vita fórum is lehetne az, az Európai Bizottság több éves európai stratégiáját illető, illetve a műveleti tervét illető indított vitája kapcsán. A monitoring tevékenység a stratégia és az eredmények utánkövetését kell szolgálja. A svéd parlament konklúziója tehát az, hogy várjuk ezt a javaslatot, mely egy új monitoring testületet állítana fel, egy olyan a stratégiával foglalkozó vitafórumot, amelynek minden parlament a tagja volna. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Most pedig Margaret de Boer asszonynak a holland felsőház tagjának adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttek, és lefolytathattuk ezt az eszmecserét, bár szerintem sokkal jobb vitát folytathattunk volna, ha jobban felkészülhetünk, egyetértek itt az előttem szólóval, és hogyha jobban koncentráltuk volna a tényleges vitapontokra, ki lett volna hegyezve az egész szervez, az ülés. Mi nagyon sok fontos információt hallottunk, érdekes dolgokat, nyilatkozatok hangzottak el. Ám mi történik a következő szakaszban? Jó lenne, ha legalább a következő ülésre vonatkozóan jobban koncentrálnánk a témánkra. Ami az ügynökségek számon kérhetőségét illeti, voltak hozzászólók, akik a nemzeti tagállami vetületre koncentráltak, azt, hogy a nemzeti parlamentek meghívják az, ügynökség igazgatóit, beszámoltassák őket, illetve az Európai Parlament a számon kérhetőségre vonatkozó tevékenységre, ám a közös felügyelet, a közös vizsgálat volna a fő téma, és sajnálatos, hogy e tekintetben nem léptünk előre, és nem folytatunk igazi eszmecserét, vitát hisz fontos volna részleteiben feltárni és megvitatni, hogyan lehet egy megfelelő fórumot létrehozni, és működőbe hozni azt. Remélem, hogy a mostani eszmecsere következmény nem az lesz, hogy pont ilyen konferenciák lesz jövőre, hanem, hanem javítjuk ennek a fórumnak a munkáját. Köszönöm. Ha nincs további hozzászóló és kérdező, mielőtt megadnám a szót a válaszra a pulpitusnál ülőknek, és ezt örömmel teszem, mert van időnk. Tehát ha megadnám még a szót kérdésre, mert van időnk, ha nincs, akkor viszont a válaszok következnek. Akkor balról visszafele haladva, Keith Vars kap először szót. Köszönöm. Mindkét hozzászóló svéd és holland képviselő is említette, hogy szükség van follow-upra, tehát ilyen ülések után fontos, hogy értékeljük ennek eredményét. Nagyszerű dolog Brüsszelbe utazni, érdekes első kézből információt kapni, ám az ülés követően azért ér, tovább kell vinni ezek eredményét. A mindenkinek van saját menetrendje. Én amikor visszatérek a saját bizottságomba, fontos, hogy megnézzük a weboldalakat, megnézzük, milyen vizsgálatok folynak jelenleg. A, a brit parlament belügyi szakbizottsága például a szélsőségesek ö, mozgalmak forrásait keressük, illetve a telefonlehallgatások, telefonhekkelések ügyét vizsgáljuk, hallottuk a Murdoch féle botrányt, de azt például nem is tudom, én sem, hogy Kelvin Hopkins, aki brit képviselőtársam, nem tudom azt sem, hogy az ő szakbizottsága éppen mit vizsgál, holott egy parlamentben, sőt, egymás melletti szobákban dolgozunk. Tehát bármennyire is nagyra becsüljük az Európai Parlamentet, és tetszik Jean gondolata a saját szakbizottságát val kapcsolatban annak a lelnök lehetne egy, egy kontaktus tartó személy, kiváló gondolat ez, de mindezek mellett a jövőben ez persze lehet megoldás, de azért már holnap elkezdhetjük a saját parlamenteikben megnézni, hogy mit csinálnak a többiek. Megnézem a 27 tagállam parlamentjének weboldalait, hogy milyen vizsgálatok folynak. Mert ha ott vizsgálódnak olyan dolgokban, amit mi is végzünk éppen, például az Európa kapcsán, ahogy Gin is elmondta, legjobb, ha megosztjuk az információt egymás között, hogy ne párhuzamos munkát végezzünk. És ha az Európa igazgatója hozzánk jön, vagy a Frontex vezetője, akkor szívesen küldök e-mailt önöknek. Nem vagyok a Facebookon, nem twitterezek, mert az már túl öreg vagyok, de régi, jó öreg e-mailen azért el tudom küldeni önöknek. Magyarország jelezte, hogy nem e-mailezget, Tehát könnyen kapcsolatba tudunk lépni egymással, ne várjuk meg ennek a formális módját, hanem nem akarok úgy mint a Nagy-Britannia csak Egyesült Egyes rámokkal foglalkozna történelmi okoknál fogott, hogy van egy ilyen előítélet Nagy-Britanniával szemben. De voltam Washingtonban nemrég, és a Homeland Security igazgatója Washingtonban szintén a szélsőségesek okait vizsgálta Amerikában, ugyanazt a témát tárta föl, mint amit én Londonban csináltam. Felhívtam két hete, és információt cseréltünk. És jó lenne ezt megtenni Portugáliával, Svédországgal, Hollandiával, mindenkivel. Ne, mi kell, hogy elvégezzük ezt, nem várhatunk másra. És ekközben persze Jean kinevezheti azt az alelnökét, aki a kontaktus tartó személy lenne formálisan a későbbiekben. Éppen most volt az embercsempészet témájában konferencia Londonban, több kollega jött EU tagállamokból. Ez is egy jó példa. Ha van egy konkrét ügy, egy speciális ügy, amelyben a szakbizottságaink aktívak, és az Európol nem a munkánk középpontjában áll, ám ha valakit érdekel az Európol, és szervez egy konferenciát, akkor én szívesen küldök a szakbizottságomból egy tagot erre a konferenciára. Tehát minél többet tudunk így együtt végezni, annál jobban haladhatunk. Köszönöm szépen, Koyer úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is osztom a véleményét. Egyetértek azzal, hogy mi a feladatunk, hogyan kell elvégezni a nyomonkövetést, milyen következő lépésekre van szükség. Tegnap beszélgettem kollégákkal magánbeszélgetések keretében, és azt hiszem, sajnos azt kellett leszögeznünk, hogy semmi újra nem derül fény, semmi új nem fog történni, és ez szörnyű. Osztjuk ezt a véleményt, valóban tennünk kell valamit, eredményt kell elérni azzal, hogy együttműködünk, és átláthatóságot, elszámoltathatóságot biztosítunk ezen területek számára, együttműködve az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentekkel. Egy külön ülést fogunk megszervezni a bizottságunkban, hogy eldöntsük, milyen következő lépésekre van szükség, és Aguilar elnök úr konkrét javaslatot tett, mi szerint is egy közös eljárást kellene létrehozni azért, hogy az európai ügynökségek értékelését javítsuk, tehát remélem, hogy rövid időn belül ez meg is történik, hiszen ahogyan a holland képviselő elmondta, nagyon jó az, hogyha a nemzeti ügynökségeket jobban kontrolláljuk, a nemzeti hatóságok jobban kontrollálják az ügynökségeket, illetve a parlamentek is, de fontos az is, hogy közös eljárásrendünk legyen, közös eljárásokat folytassunk, különben nem fog működni. És remélem, hogy López Aguilar elnök úr javaslata működni fog, megvalósul, és ez lesz a konkrét eredménye ennek a konferenciának, hogy létrehozunk egy közös eljárást az ügynökségek értékelésére. Köszönöm. Köszönöm, Lambert asszony. Köszönöm szépen. Nos, igen, remélem, hogy a bizottsági alelnökeink értékelik azt, hogy milyen bizalmat ruháztam rájuk, a nyomonkövetés kapcsán, de valóban azt hiszem, hogy nagyon jó az, hogyha konkrét neveket tudunk biztosítani, és az ember tudja, kivel vegye fel a kapcsolatot. Beszéltünk a kölcsönös meghívásokról, és így tovább. Ezek nagyon fontosak, hiszen az ügynökségek így működnek egymás között is. Tagállami képviselőik összeülnek, megvitatják, hogy milyen feladatokat végeznek, és természetesen az igazgató tanácsokban ez alapvető feladat, de azt gondolom, hogy akik felügyeleti felelősséggel tartoznak ezért az egész rendszerért, azoknál hiányzik a kommunikáció. Tehát azt hiszem, hogy a következő ülésen talán arra kellene összpontosítani, hogy melyek a legfontosabb kérdések, amelyeket előre felszeretnénk tenni az ügynökségeknek, és az előzetes dokumentációval kapcsolatos megjegyzést mindenképpen megszívlelem. Nagyon hasznos lenne, hiszen így a, legalább az összesítéseket el tudnánk olvasni. Tehát a legfontosabbnak azt tartom, hogy, hogy határozzuk meg előre a legfontosabb kérdéseket, és döntsük el, hogy milyen kérdéseket fogunk föltenni ezeknek az ügynökségeknek, és esetleg konkrét területeket megvizsgálhatunk a bizottságainkban, megoszthatjuk egymással a munkát, a biztonság, a szervezetbűnözés és az emberi jogi kérdések kapcsán. Ez mindenképpen tanulság, és ezért köszönettel tartozunk. Bizonyára sokan ezzel az üzenettel mennek majd haza innen. Meg kell próbálnunk egy kicsit eredményesebbé tenni ezeket a konferenciákat, azért, hogy fogható eredménye menjünk haza. Igen, ezt fogjuk tenni, ez a következő lépés, és ez valóban számítani fog. How we, that might be, might be organized. Well, thank you very much. I'm... Köszönöm szépen. Piszkó úrnak sajnos a repülőtérre kellett távoznia, Aguilar elnök úr pedig arra kért, hogy kérjek elnézést a nevében mivel ő a lengyel elnökséggel kellett, hogy találkozzon egy egészen más témakörben, úgyhogy nem tudja lezárni az ő ülést. Én pedig megpróbálom egy kicsit összefoglalni az eddigieket. Volt egy utolsó felszólalási kérelem, és mivel van még időnk, ezért Pagio úrnak még egyszer meg tudom adni a szót, ő a cseh képviselőházat képviseli. Köszönöm szépen. Csak úgy a szervezéssel kapcsolatosan szólnék. A következő ülésre szeretném, hogyha előre megkapnánk a dokumentumokat. A svéd kolléganő említette, hogy most, hogy itt van ez a rakás papír az asztalunkon, ez nem annyira hasznos, hanem jó volna előre elektronikusan megkapni ezeket az, a dokumentumokat. Ami pedig a vitát illeti, volt egy kérdésem a belső határokkal kapcsolatosan. Hogy őszinte legyek, nem kaptam választ erre a kérdésre és az észrevételemre, úgyhogy talán a következő ülésnél elképzelhető lenne, hogy két körben kérdezhessünk. Egy kér- körben a kérdések történnének meg, és ezután az Európai Unió és az ügynökségek képviselői válaszolnának, és a második körben szót kaphatnának a nemzeti parlamentek képviselői. Szerintem így hasznosabb volna ennek a vitának a lefolytatása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, hogy hozzájárult a vitához. Köszönöm a panel résztvevőinek előadásaikat, és hogyha megengedik, akkor egy-két szállat összefűznék felismerem, hogy ha valaki ideiglenesen veszi át az elnöklést egy olyan ülésen, ahol 27 tagállam képviselteti magát, plusz még az Európai Parlament is, akkor biztos lesz valaki, aki elégedetlenül távozik. De azért megpróbáltam mindenkinek megfelelni, hiszen a legutóbbi vitakörben feltűnt, hogy azért kezdenek összetartani az, az észrevételek, a szempontok. Senki nem mondta azt, hogy új intézményes szerkezetekre van szükség ennek a feladatnak az ellátásában. Az én szervezetem szempontjából, a Lordok Háza szempontjából ez túlságosan bürokratikus volna, és nem is volna kívánatos az a jelentés, amit a Libe Bizottság készített, örvendetes módon tartalmazta a szakértők véleményét is. Erről tehát nem szólt senki, hogy teljesen meg kellene változtatni az intézményes struktúrát, de sokan reagáltak Aguilar elnök úr javaslatára, vagyis hogy jövőre, amikor ugyanebben a körben találkozunk, talán egy kicsit rendezettebben, szisztematikusabban és hatékonyabban, egy kicsit földhöz ragadtabban dolgozzunk, több eredményt felmutatva, én mindenképpen azt gondolom, hogy az elmúlt két napban e felé indultunk el, sokkal inkább, mint az előző megbeszéléseinken. Úgy gondolom, hogy valóban ez az előrelépés iránya. Aguilar elnök úr javaslatot tett arra, hogy legyen ebben a formációban október 22-én egy ülésünk, és remélhetőleg még több nemzeti parlament képviselteti majd magát, különösen ennek az alkalomnak a tanulságai alapján, mert ez világosnak tűnik, és itt futnak össze a különböző szálak, hogy ezen a területen mind az Európai Parlament, mind pedig a nemzeti parlamentek közvetlen bevonására van szükség a felügyeleti munkában. Nem előzi meg az egyik a másikat, nincsen itt hatalmi harc az intézmények között. A szerződés világosan megfogalmazza a hatásköröket és az elsődleges felelősségi köröket, vagyis hogy az Euró- a tagállamok viselik ezt a felelősséget, de az Európai Parlament a költségvetésre való ráhatásán keresztül, illetve jogszabályalkotási társ jogszabályalkotói hatáskörében nyilván kézefogható szerepet tölt be, és valamilyen módon ezek az ülések, amik egészen más kontextusban kezdődtek, betöltik ezt a, az egyeztetői szerepet. Ezt a konferenciát közösen a LIBE elnöke, illetve a nemzeti parlamentek által megve, megválasztott személy elnökölte társelnökként. A nemzeti és az európai parlamenti képviselők is felszólalhattak a vitában, és nem volt vita arról, hogy melyik intézmény fontosabb. Nincsen ilyen vitára szükség, mindenkinek megvan a maga szerepköre, felelősségi köre a nemzeti parlamenteknek, az Európai Parlamentnek is ezt a magunk módján be kell töltenünk ezt a feladatkörünket. Én inkább azt javasolnám, hogy ezt kollektívabb megközelítésben hajtsuk végre ezt a feladatot, és hatékonyabban. És ebből a vitából világosan körvonalazódott, hogy ehhez adatbázisra van szükségünk, egy olyan adatbázisra, amely az ülés előtt már létrejön megfelelő időben, és az is elhangzott már, hogy az Európollal kapcsolatos éves jelentést kellő időben mindenkinek el kellene küldeni, hogy azt meg tudjuk vitatni ezen az ülésen. Remélem, hogy a többi ügynökség is magára veszi ezt a feladatot, a Frontex és a Eurojust is, nem csak az Europol, hogy legyen egy olyan adatbázisunk, amit a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között meg tudunk osztani, illetve mindenkinek rendelkezésére tudunk állítani, aki jövőre ebben a formációban, a megbeszélésben részt kíván venni. Úgyhogy remélem, hogy az elhangzott pozitív véleménykifejtések után pozitív választ tudunk adni ezekre a fel, előző felszólalásokra. Valóban Nincsen arra szükség, hogy papírhalmazokkal halmozzuk el azokat, akik jönnek egy megbeszélésre, hanem kapják meg ezt előzetesen elektronikusan. Az Európai Parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel meg kell osztani az éves ciklusban felvetett elképzeléseket én csak a saját bizottságom nevében tudok szólni, és meg is próbálok reagálni ezekre a felvetésekre. Lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament pontosan tudják, hogy mik az előzmények, még mielőtt eljönnek egy ilyen megbeszélésre. És harmadszor nyilván arra is szükség van, erről mindenki szólt, hogy kölcsönös információcsere folyjék az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között a saját munkájukkal kapcsolatosan és eredményeikkel kapcsolatosan, hogy ötleteket vehessenek egymástól, átvehessék a hasznos gyakorlatokat, és rálátást kaphassanak más tagállamok munkájára, illetve az Európai Parlament munkájára. Remélem, hogy én nem léptem át hatásköröket ezekkel a javaslatokkal, én minden esetre én magammal viszem ezeket a javaslatokat a saját szakbizottságomba, a brit parlamentbe, és én remélem, hogy mindennek az eredménye az lesz, hogy egy év múlva ilyenkor egy sokkal eredményesebb és sokkal szisztematikusabb alapokon nyugvó ülésre jövünk majd el megfelelő tájékoztatás alapján, és hogyha ebben sikeresek leszünk, és folyamatosan javítani tudjuk a munka színvonalát, akkor úgy gondolom, hogy egyre inkább meg tudunk majd felelni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. cikkében előírt feladatunknak, amely a feladatunká teszi a parlamenti felügyeletet. Hogyha ezekkel a következtetésekkel mindenki egyetért, Aguilar úr arra kért, hogy zárjam le az ülést, megkért, hogy mentsem őt ki, hiszen a lengyel elnökséggel kell most találkozni az Európai Parlament képviseletében. Onnan nem tudott távol maradni, úgyhogy elnézést kérek mindenkinek a nevében, a távolmaradásáért. Köszönöm a titkárságnak, hogy megszervezték ezt az ülést, nagyon sokat dolgoztak ezen és remélem, hogy folytatni tudjuk ezt a munkát a nemzeti parlamentek titkárságával együttműködve. Őket is be kell ebbe a munkába vonni, egyenlő partnerként, nem csak támogatóként, és remélem, hogy Aguilar úr is elégedett lesz majd a jövő évi munkánkkal, és mindannyian büszkén távozhatunk majd, és most szeretném lezárni az ülést. Köszönöm szépen a Libe szakbizottság előkészítő munkáját. Ez is szükséges volt ahhoz, hogy sikeres vitát tudjunk ma folytatni. Köszönöm szépen, lezárom az ülést.